között. Nem tudom, van-e azzal kapcsolatos felvetés. Ha nincs, akkor a jegyzőkönyvet ilyen formában elfogadottnak tekintjük. A napirend szerint a tanács és a bizottság nyilatkozatai következnek a közel-keleti helyzet, illetve Gázával kapcsolatosan. Különös öröm számunkra, hogy a tanács elnökségében Schwarzenberg külügyminiszter urat köszönhetjük, aki még ma tovább utazik Dél-Afrikába, és évben képviseli majd más őt. Ezért különös öröm számunkra, hogy ma viszont el tudott jönni körünkbe, és ő képviseli a soros elnökséget. Annak is nagyon örülünk, mint mindig, hogy Benito Ferrero Wagner asszony, az illetékes biztos is jelen van, aki nagyon jól ismeri a közel-keleti helyzetet, Önt is üdvözöljük csak úgy, mint Schwarzenberg urat. Bár kevesen vagyunk, kedves képviselőtársaim, de nagyon elkötelezett képviselők azok, akik jelen vannak, és a továbbiakban megadom a szót, és kérem Schwarzenberg urat, hogy vegye magához. Mr. President, Honorable M. Trenks, Elnök úr, tiszteletre méltó küldöttek. Nagyon köszönöm, hogy felszólalhattam a vitának ezen a pontján, amely a közelkeleti drámai helyzetről szól. Elnök úr, amióta Izrael katonai kampányt indított a gázai övezet ellen december 7-én, folyamatosan rosszabbódott a helyzet minden szinten. Az humanitárius következmények drámai hatásúak a lakosság számára. A hadműveletek elkezdete óta több mint 900, pal 900 palesztin halt meg, és ennek 30%-a gyermek és nő. Mélységesen zavar minket az emberi élet elvesztése, és ismételten felhívtuk erre az elnökség figyelmét. az Európai Unió megveti az erőszakot, ki akarjuk fejezni e, legmélyebb együttérzésünket az áldozatok családjainak. Különösen aggaszt minket az olyan incidens, e, mint amikor a Jabaliai ENSZ iskolát támogatták meg, és amikor humanitárius konvojokra tüzeltek, amely humanitárius dolgozók halálát eredményezte. A, a humanitárius ügyek koordinációs irodája szerint már 4200-nál is több palesztin sérült meg a harcokban. Az ENSZ menekültügyi ügynöksége szerint 28 ezer ember vált hontalanná, és sokan közülük a az óvóhelyeken keresett menedéket. A legnagyobb humanitárius szükséget azok az emberek szenvedi, akik, akik megsérültek, és az egészségügyi szolgáltatások túl vannak terhelve, olyan szolgáltatásokban van szükségük, mint élelmiszer, óvóhely, ivóvíz. Mivel a vízszolgáltató rendszert súlyos sérülések érte, a gázai lakosság nem jut biztonságos ivóvízhez, ezért az ivóvíz rendelkezésre bocsájtása feltétlenül szükséges. Emellett nagymértékű élelmiszerhiányt tapasztaltunk a lakosság minden szintjén. Tavaly november 4-e óta eh, külföldi eh, civil szervezetek dolgozóit nem engedték be a gázai övezetbe ahhoz, hogy a humanitárius segélyt átadják, megfelelő módon átadják. A gázai övezetbe behajtó teherautók eh, száma növekedett azóta, hogy megkezdődött az izraeli hadművelet. Jelenleg átlag 55 teherautó juthat be, és ez még mindig rettenetesen kevés összehasonlítva azzal, hogy naponta legalább 300 teherautóra lenne szükség ahhoz, hogy a lakosság 80%-ának szükségleteit lefedjék, akik ezektől a segélyektől erősen függnek. Az Európai Unió közelről követi az eseményeket azok kezdete óta. A műveletek megkezdéte után három nappal rendkívüli gyűlésen találkoztak külügyminiszterek Párizsban, hogy a helyzetet megvitassák. Egyetértettek abban, hogy azonnal és tartósan, tartós tűzszünetre van szükség, azonnali humanitárius intézkedésekre és a béke folyamat fokozására. Főleg azért, hogy az erőszak véget érjen, és az humanitárius krízis elkerülhessük, az elnökség diplomáciai küldetésre utazott a közel-keletre. Az EU minisztéri trojkája január 4-től 6 ig ellátogatott a régióban, és találkozott Egyiptomban izraeli és palesztíniai képviselőkkel, a főképviselő ellátogatott továbbá Szíriába, Libanonba és Törökországba. Kezdett kialakulni a helyzet megoldásának körvonala. Először is feltétlenül le kell állítani a, Hamasi, a Hamas rakétatámadásait Izrael ellen, és az izraeli katonai eh, beavatkozásokat is le kell állítani annak érdekében, hogy a humanitárius segély, segély eh, feltartóztatás nélkül eljuthasson, valamint helyre kell állítani a közszolgáltatásokat és az egészségügyi ellátást. A hat hónapos tűzszünet, amely december 19-én járt re, nem volt ideális helyzet. Nem volt tökéletes. Izrael rendszeres eh, rakétatámadást szenvedett el, E, és tudta, hogy e, ellenség, ellensége jelentős e, halálos tűzerővel rendelkezik. Gáza büntető érvényű gazdasági blokkád, blokkádot szenvedett, amely aláásta ennek gazdasági fejlődését. Annak érdekében, hogy fenntartható tűzszünetet lehessen elérni, Eh, észszerű kompromisszumokra van szükség, amely, eh, amelyben benne foglaltatik a rakétatámadások eh, befejezése és a határátkelő helyek megnyitása. Az életképes megoldásnak foglalkoznia kell az alagutakkal is, amelyeken keresztül fegyverek jutnak be a gázai jövezetbe, ideértve a Philadelphia útvonalat rendszer, ezek után meg kell nyitni a határátkelő pontokat. Hiszünk abban, hogy a nemzetközi missziók, amelyek a megvalósítást, a tűzszünet megvalósítását ellenőrizlik, segítő jellegűek lehetnek. Ennek értelmében az Európai Unió hajlandó visszaküldeni megfigyelőit a Rafah átkelőponthoz, és, és kiterjeszti az EU-ban mandátumát eh, annak hatókörében és tartalmában is. Elismerjük, hogy eh, Izrael beregyezett abba, hogy nap, nap, naponta három órán keresztül eh, szünetelteti a támadásokat azért, hogy az élelmiszer és gyógyszer szállítmányok eljussanak Gázába. Azonban csak egy teljes és azonnali tűzszünet teszi lehetővé a, annak a nagy mennyiségű e, humanitárius segélységnek a szétosztását, amelyre Gázában olyan nagy szükség van, ahhoz, hogy az alapvető szolgáltatások újra működésbe léphessenek. Izraelnek e, e, biztosítania kell azt, hogy a humanitárius segéd akadálytalanul és biztonságosan jusson el a palesztin területekre, ideértve az élelmiszert, a gyógyszert és üzemanyagokat, és hogy a e, civil személyek is biztonságosan juthassanak e, e, be és ki a gázaövezetbe. Azonban a tartós és átfogó gázai megoldás sem lehet elég ahhoz, hogy a régióban helyreálljon a béke. Szélesebb körű és összetettebb kihívásokkal kell szembenéznünk, új és átfogó stratégiára van szükség, amely megoldja a belső palesztinai politikai helyzetet, valamint amely újra folytatja a béketárgyalásokat, amelyeket a gázai válság miatt felfüggesztettek. A palesztin egyeztetés és a kormány amely a palesztin nép törekvését képviseli, minél egyre jobban szükséges. Ezért támogatjuk azokat a támog- közvetítési eljárásokat, amelyeket az Arab Ligával egyetértésben Egyiptom vállalt fel 2008. 26, november 26-án. Ahogy az a GAERK 2008-as decemberi következtetésében is megjelenik, az Európai Unió felkészült arra, hogy támogassa a palesztin kormányt abban, amelyik, hogy olyan politikákat hajtsanak végre, amelyek tükrözik a kvartett elveit. Az Európai Unió hangsúlyozza azt a szükséget, hogy igazságos, tartós és átfogó békére van szükség a közel-keleten, és felszólít arra, hogy folytassák a palesztin-izraeli tárgyalásokat annak érdekében, hogy minden még hátralévő ügyet megtárgyaljanak az izraeli-palesztin konfliktusban. Tartós és átfogó megoldásra lesz szükség végül azért, hogy a közel-keleti békefolyamat előreléphessen. Sürgős és nagy erőfeszítésre van szükség az részvevő felek részéről azért, hogy átfogó békét éljenek el azon elképzelés alapján, amelyben két demokratikus állam él egymás mellett, Izrael és Palesztina, biztonságos és elismert határok mentén. A leg, legutóbbi erőszak a közel-keleten nem csak visszaveti az izraeli-palesztin konfliktus békés megoldását, a harcok által okozott politikai kár, regionális polarizációt, radikalizációt eredményez, és tovább távolítja el a felek megoldásának lehetőségét. Csak egy életképes palesztin állam jelenthet biztonságot egy olyan régióban, amely már nagyon régen szenved. Ez különösen Izrael érdeke is, és valamint ennek szomszédaié. Ezért sürgős intézkedésekre van szükség azonnal, hogy visszafordítsuk a katonai intéz, akciók által okozott károkat, és visszaállítsuk annak a lehetőségét, hogy egyenlő alapon, tárgyalásos alapon elért eredményeket érhessünk el. Köszönöm a figyelmüket. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Schwarzenberg külügyminiszter úr szavait, ők most a bizottság képviseletében Ferrero Wagner biztos asszonyja szó. Köszönöm, elnök úr. Elnök úr. Miniszter úr, képviselők. Azt hiszem, Mindannyian azt reméltük és hittük, hogy a 2009-es évet jobban kezdhetjük, mint ahogy kezdődött. Sajnos azonban egy rettenetes konfliktus harmadik hetében lépett Gázában. Hatalmas aggályokra ad ez okot, ahogy tegnap is az AFET szakbizottságban és a fejlesztési szakbizottságban megvitattuk az Európai Parlament képviselővel, azokkal is, akik a hétvégén Gázában jártak megvitattuk ezt. A tanács elnöke is említette, hogy minden nap romlanak a rettenetes statisztikai adatok, a, a halottak, a sebesültek száma napról napra gyarapszik, és egyre növekszik az is, hogy egyre több éget sebet kell ellátni, az ENSZ ügynöksége is arról szólnak, hogy a gyógyszerben, élelmiszerben, tüzelőanyagban hiány, hatalmas hiány van, és pusztulóban van az infrastruktúra. De Izrael is számol vesztességekkel, több száz rakétát lőnek ki Izrael területére a Hamas részéről, amelynek céljai izraeli civil polgárok. A háború mindig hatalmas emberi szenvedést hoz, és ez a háború sem kivétel sajnos ez alól a szabály alól. Ezért az azonnali pusztító hatáson, hatásontól a háborúnak az is kihatása, hogy a, a béke kilátásait még messzebbre tolja, alása az arab békekezdeményezést és az egész térség stabilitását mélyen alása. Szeretném röviden körvonalazni azt a diplomáciai tevékenységet, amelyet együttesen kezdtünk el, annak érdekében, hogy lezárjuk ezt a konfliktust, és rövid, a közép és hosszú távú kihívásokkal is foglalkozzunk. Az első naptól kezdve aktívak voltunk, bár tudjuk, hogy nem mi vagyunk a fő játékosok a közel-keleten, de fontos szerep hárul az Európai Unióra is a térségben. Így a válság kitörésére való válaszként az EU külügyminiszterek sürgősségi tanácsa Párizsban december 30-án nagyon fontos javaslatokat dolgozott ki a Párizsi Deklaráció keretében, mely a konfliktus lezárását irányozhatja elő, és a közelkelet látogatásaink során is hangsúlyoztuk ezt. Három elemet kell kiemelnünk. Először is a Párizsi nyilatkozat felhívja a feleket az azonnali humanitárius tűzszünetre, a Hamas által indított rakétatámadások feltétlenül leállítására, és ugyanakkor az izraeli katonai műveletek leállítására. A tűzszünettel együtt azt is kértük, hogy a határát a helyeket nyissák meg folyamatosan és hosszú távon, ahogy ez 2005 óta történik. Kifejeztük hajlandóságunkat arra, hogy a, az EU küldöttség Rafában részt vesz a határ átkelőhely megnyitásában, és megvizsgáljuk annak lehetőségét is, hogyan lehet kiterjeszteni más határátkelőhelyekre ezt a segítségnyújtást, ahol biztonsági tanácsadókkal tudjuk, tudjuk segíteni a folyamatot. A sürgős humanitárius szükséghelyzetet is kezelni kell, és azra sürgetjük a feleket, hogy nyissák meg azokat a határ helyeket, ahol a gyógyszer, az orvos segítségnyújtás és az élelmiszer átjuthat, valamint hogy bejuthassanak a humanitárius szociális munkások, illetve egészségügyi dolgozók. Ezen túl hangsúlyoztuk azon álláspontunkat, hogy ezen izraeli-palesztin konfliktusra vonatkozóan nincs katonai megoldás, csak a béke folyamat folytatása vezethet kiutat, és az erre vonatkozó erőfeszítéseket fokozni kell, ahogy megszületett a fegyverszünet, tűzszünet. A, a párhuzamosan a mi missziónkkal Sárközi elnök is Libanonban és Szíriába utazik ki, valamint Egyiptomot és Izraelt is meglátogatja. Ezen erőfeszítések fokozása érdekében Mindezt a december 30-i nyilatkozat keretein belül teszi. Fontos leszögezni, hogy Franciaország elnököl a BT-ben jelenleg, úgyhogy nagyon fontos volt ez a kezdeményezés a francia elnök részéről. Közö, ö, ö, együtt koordináltuk, közösen tartva a ramallai ülést is megszervezve, ahol Sárközi úr ismertette terveit, és mi a Trojka révén készítettük elő a terepet a fő szereplőkkel, Egyiptommal és Jeruzsálemmel is. Ezek a lépések egymást erősítik, egy egységes, erős hangon megszólaltatva az Európai Uniót, és a Trojka ezt az intézményi EU álláspontot is közvetítette, valamint e, nyilvánvalóan tette jelenlétünket a térségben. Fontos, hogy Sárközi úr Szíriába utazik, Szolána is vele utazott Libanonba és Szíriába is, és Törökországról is konzultált. Mindez nagyon fontos volt. Én a nagyon erős hangsúlyt fektettem a honetrős helyzet kezelésére, különös tekintettel kérve, követelve a határkövetkező megnyitását, és azt, hogy legalább néhány órára beálljon a tűzszünet, hogy a nemzetközi szervezetek ki tudják fejteni humanitárius segítségüket. Izrael elfogadta ezen pontok némelyikét, és az izraeli kormányjal való tárgyalás révén egy koordinációs ö, ö, iroda vagy testület állt föl, amely közvetít az izraeli fegyveres erőkkel, ö, lehetővé téve a, a segélybe jutását, ahogy ez Libanonban is történt annak idején, és ez jobban segíti ez a testület az intézmények között jobb koordinációt. Hadd fejezem ki a bátor, azon bátor kollégáimnak a köszönetemet, akik most is Gázában dolgoznak, az Andra ENSZ szervezet és az RCRC szervezet képviseletében, amelyek szervezetek révén tudjuk nyújtani azokat a segítségeket, amelyeket az EU a szenvedőknek nyújt. És szeretném kifejezni együttérdésemet azon áldozatokkal, szociális munkások és segély munkások családja irányába, akik már áldozatul estek a konfliktusban. És azt is arról biztosítom önöket, hogy a jövőben még többet teszünk e téren. Hadd szóljak arról, hogy mire, mire jutottunk a tárgyalások során. Hogy a tanácselnöksége már elmondta, a, azok a fő elemek megvalósultak, amelyek révén létrejött egy BT határozat, és a néhány napos tárgyalás során ez elfogadásra is került az amerikai tartózkodása. Azonnali tűzszünet, egyiptomi garancia a, a, a, a, a fegyvercsempészés leállítására, megnyitása határőkeleknek a segélyszállítmányok előtt, és ez egybe esik egy nemzetközi erő segélyfenntartó erő, erő bevetésével, az 50 kilométeres Philadelphia alagút őrzését is beleértve Gáza és Egyiptom között. A palesztin hatóság elfogadta ezt a javaslatot, és most az Izrael fél és Hamas tanulmányozza azt, rendkívül fontosnak tartjuk azt, hogy, hogy a közeljövőben valamilyen eredmény létrejöjjön. Utolsó, legfrissebb információm az, hogy a felek szorosan együttműködnek, és úgy tűnik néhány napon belül létrejöhet a tűzszünet, és remélem, hogy valóban ez lesz a helyzet. A középtávú kilátásokat illetően, elnök úr, sajnálatos módon Izrael is, meg a Hamas is először elutasította a BT határozatát, ám a napi apró munka révén úgy tűnik mégis tudunk megállapodást jutni. Fontos belátni, hogy Egyiptom vezető szerepet játszott a Hamasszal való kapcsolattartás révén is, és Sárközi úr szíriai látogatása és a török erőfeszítések is nagyon fontosak voltak e tekintetben. Az is látható, hogy az arab csúcs, amely ez a hétvégén Katarban kerül megszervezésre, nagyon fontos szerepet játszik, mi arra törekszünk, hogy minden résztvevőt, minden érintettet támogassunk, akinek szava van a Hamasszal szemben, hogy valamilyen megoldás szülessen, ahogy azt az ENSZ BT határozata is előrányozza az 1860-as számban. Ahogy létrejön a tűzszünet, el kell gondolkoznunk afelől is, egy konferencia formájában talán, hogyan lehet konkrétabb intézkedéseket előrányozni, a palesztin lakosság szenvedését enyhítendő Gázában. Ugyanakkor világosan ki kell mondanunk azt is, hogy bármit is teszünk, az nem járulhat hozzá a pusztítás és újjáépítés folyamatos ördögi köréhez. Békére van szükség tehát, és értelmes, konstruktív erőfeszítésekre van szükség, erre törekedtünk a múltban is és most is. Ban Ki-moon főtitkár úr éppen most járja a térséget, a maga részéről úgy vélem ő is hozzájárulhat ahhoz a végső sikerhez, ami abszolút szükséges, hogy létrejön egy hosszú távú tűzszünet. Ami pedig a hosszú távú kilátásokat illeti, azt látnunk kell, hogy jelenlegi offenzíve va gyengíti a, a bizalmat a palesztin és izraeli fél között. A katonai hatom, a műveletek sosem hoznak tartós békét, csak egy tárgyalásos politikai megállap, megegyezés juthat erre, ezért tovább kell folytatni a párbeszédet az izrael és a palesztin fél között, valamint a palesztinok között. Ha a harcok megszünetelnek majd, fontos, hogy újra elkezdődjenek a tárgyalások egy átfogó békerendezés érdekében. És itt egy új amerikai kormányjal is számolhatunk, amely biztos, hogy amely biztosított bennünket arról, hogy hozzájárul a két adott tárgyalások sikeréhez. Hillary Clinton amerikai külügyminiszter jelölt asszony tegnapi szenátusi beszédét is örömmel fogadtuk. Végre tartalmi kérdésekről tárgyalnak a felek, és nem csak a folyamatról, és úgy tűnik az indianapolis folyamat ezáltal sikerre juthat majd. A jelenlegi válság is rámutat, hogy sürgetőbb, mint valaha a sikeres feloldása a problémának. A palesztin megbékélés ügye is kulcsfontosságú. Valószínűleg a Hamas nem fogja eltörölni a föld színéről ez a mostani katonai művelet, valószínűleg katonai ereje gyengül, de politikai ereje csorbitatlan marad. Abbas elnök úr ö, ö, hivatala is jár januárban, ez elkerült teszi a, PL, a PFS és a Fatah megújítását. Az is világos, hogy egy erős palesztin hatóság kell, hogy felszólaljon minden palesztin érdekében, és a békés módon kell törekedjen ez a hatóság a két, állam, két állam megoldása érdekében. Sajnálatos módon ugyanakkor a gázói helyzet negatív kihatással lehet a béke folyamat térségbeli támogatására vonatkozóan. Izrael ö, ö, imázsa is sérült a béke barát ö, arab államok körében is. Az izraeli vezetők és izraeli lakosság is be kell lássa, hogy mennyire negatív ez a, a, a béke kilátásait illetően. Mi barátokként el kell mondjuk nekik, hogy rá kell mutassuk, hogy Izrael nem halogathatja az időt, a, a béke békére kell törekedjenek ők is. Ez van a rövid, vagy nem is olyan rövid elemzésem első körben, kedves barátaim mindenképpen arra kell törekedjünk, hogy a tartós tűzszünet jön létre, és ennek alapján tudjunk tovább lépni a béketárgyalások útján járva az új amerikai kormányzatra is támaszkodva. Köszönöm, elnök úr! Köszönöm, biztos asszony! Most a frakciók nevében kapnak szót a hozzászólók a néppárt nevében. Szalá Franka, képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr! 17 napnyi harc után a gázai övezetben nagyon nyomasztó eredményekről számolhatunk be. Rengeteg ember, köztük gyermekek áldozatul estek, óriási pusztítás, gyűlölet, bosszú, kerekedtek felül az érzelmekben, a palesztinok körében pedig a, az erőszakot támogatók a mérsékeltek nél erősebb hangon szólalnak fel. Elnök úr, lehet csatákat veszíteni egy háborúban, azonban nem szabad a legfontosabb csatát elveszíteni, azt, amit a békéért vírunk, vívunk. Lehet különböző feleket kárhoztatni, de a legfontosabb dolog, amit Ferrero Wagner asszony is mondott, hogy a lehető leggyorsabban egy tartós ö, tűzszünetet kell elérnünk, ahogy azt az NSBT 1860-as határozata is kimondta, és ezek után ezt végre kell hajtani, megfelelően végre kell hajtani. Borzasztó humanitárius és gazdasági helyzet alakult ki a gázai övezetben, amelyet jelen pillanatban a Hamas irányít, egy olyan szervezet, ami az EU terrorista, szervezeteinek, terrorista szervezetek listáján is szerepel. Borzasztó körülmények vezettek ahhoz, hogy egy ilyen szervezet hatalomra tudott jutni a gázai övezetben. Minden politikai képviselőcsoportnak itt a házban az a kötelessége, hogy holnap elismerjük azon kollégák munkáját, akik ott voltak a gázai övezetben és megpróbáltak munkát végezni. Elmár Brok úr például az én frakciómból komoly erőfeszítéseket tett. Elnök úr, az Egyiptommal, valamint a kvartett más tagjaival való együttműködés révén a lehető leggyorsabban el kell érnünk a tűzszünetet. Nagyon komoly reményeink vannak, elnök úr, azután, hogy az Egyesült Államok nyilatkozatot tett Clinton kijelölt külügyminiszter asszony szájából hangzott ez el. Ő azt mondta, hogy értékek uniója vagyunk, és az értékeink közül a legfontosabb a béke. Nem szabad, minden követ meg kell forgatnunk annak érdekében, hogy elérjük a békét, mégpedig tartósan kialakuljon ez a béke. Nem szabad, hogy engedjük azt, hogy a szívünk ne tartson ki ebben a küzdelemben. Köszönöm, Martin Schulz, 5 percben szólt a Szociáldemokrata frakció nevében. Köszönöm, elnök úr, tisztelt hölgyeim és uraim! Az olyan viták, amelyeket ma is szervezünk, nagyon nehéz feladatot jelentenek. Azért nehéz ez, mert Izrael baráti ország. Nagyon sokan közülünk, magam is, ide sorolhatom magam, ebben az országgal kapcsolatban nagyon mély barátsággal ott érzek. Még ennél is fontosabb, hogy a vitákról is nyíltan beszéljünk barátainkkal ez a válság 17 nap alatt több, ezer, több mint ezer áldozatot követelt. Ez egy véres, fegyveres konfliktus, ahol mindenek előtt a gyermekek és nők szenvedik meg annak hatásait. Az ENSZ határozata volna az alap, amely alapján a tűzszünetet be lehetne jelenteni, meg lehetne tárgyalni. És teljesen világos, hogy a konfliktus csak úgy oldható meg, ha a nemzetközi jog alapján áll ez a megoldás, és a nemzetközi jog, valamint a humanitárius emberi jogot be kell tartani, és a demokratikus államban ez magától értetődő kéne, hogy legyen. Sajnálatos az, hogy erre egyáltalán vitáznunk kell. Ezért az a felhívás, hogy most a fegyvereknek már el kell hallgatniuk, és hogy megtehetünk mindent annak érdekében, hogy kezeljük a humanitárius válságot, hiszen ezt mondjuk ki az állásfoglalásunkban, hogy az, az éhezést, a, a halált, a nyomorúságot azonnal orvosolni kell a helyszínen. Ez tehát a lényeg. Izrael államnak megvan az önvédelem joga, az joga van, és megvédheti magát ez az állam olyan emberektől, akiknek az a célja, hogy megsemmisítsék ezt az államot. Ám egy demokratikus jogállom, mindig meg kell kérdezni, milyen eszközökkel, vagy arányos eszközökkel ad-e választ bizonyos támadásokra. Az én értékelésem szerint, és a házban hiszem legtöbben osztják ezt a véleményt, ezek az eszközök bizony nem arányosak, amelyeket Izrael bevet. Úgy vélem, hogy barátok között, független attól, hogy milyen politikai eh, irány követnek Izraelben, Jól tudjuk, hogy a Hamas nem egy békemozgalom. Azt is tudjuk, hogy a Hamasban olyan emberek élnek, vagy mozognak, akik nem osztják a mi alapértékeinket. És az is tény, hogy minden izraelre kirőlt rakéta olyan támadás, amelyel szemben az állam, ez az állam megvédheti magát. Ugyanakkor az is ostobaság, hogyha a párbeszéd megszakad. Mert a párbeszéd alapfeltétele a békés tovább lépésnek, és ha ez így van, akkor a párbeszédtől való visszalépés a fegyveres harc végtelen ö, láncát tartja csak fent, úgyhogy itt egy alapvető korrekcióra van szükség. Igen, azt hiszem a Hamasszal tárgyalni kell, beszélni kell velük. Ha Izrael nem képes e, e, ezt közvetlenül megtenni, és megértem persze, hogy az izraeli politikusok azt mondják, mi nem tárgyalhatunk a Hamasszal közvetlenül, Mégis nagyon sok állampolgár abban az országban, akik azt gondolják, ezt kéne tegyék. De ha a kormány képviselői azt mondják, ők nem hajlandók erre, akkor is megvannak a nemzetközi közvetítő erők, egyike a kvartett, vagy az, és az EU, amelyek képesek ezt a párbeszédet közvetíteni a felek között, anélkül Izrael közvetlenül folytatná azt. Alapvető tévedés azt gondolni, hogy e, e konfliktus végét egy katonai megoldás jelenthetné a közel-keleten. Alapvető tévedés ez. Mind a két fél részéről tévedés. Terrorista tevékenység révén nem jön, meg, nem, nem jön létre megoldás, és a hagyományos katonai csapások sem hozhatnak megoldást. Egyetlen megoldás az lehet, hogyha a nemzetközi közvetítők bevonásával a konfliktusban résztvevő felek párbeszédbe kezdenek, ehhez fegyverszünetre van, tűzszünetre van szükség, és a nemzetközi közösség olyan mechanizmus kell beindítson, akár ö, nemzetközi békefenntartó erők bevetésével, beleértve arab és muzulmán államok képviselőit, amelyek most a tűzszünet után lehetőséget jelentenek. Amikor fiatalként elkezdtem politizálni, azt mondtam én is, terroristákkal nem lehet tárgyalni. A fő terrorista akkor Arafat volt, aztán egy pár évvel később láttam a tévében képeket, hogy ez a terrorista vezér izraeli politikusokkal együtt megkapta a béke Nobel-díjat. Ami akkor lehetős, ami a múltban lehetőség volt, a jövőben is lehetőség kell legyen. A kérdés csak az, hogy vajon a rendelkezésünkről álló mechanizmusok képesek-e ahhoz, hogy beindítsák a párbeszédet, amire szükség van. Ha állásfoglalásunk, amely a frakcióban résztvevők és a más frakcióban ebben dolgozók részéről is köszönet illeti azokat, akik részt vettek ebben. Jó jelnek érzékelem ezt az állásfoglás, és ez hozzájárulhat a légkör javításához, akkor feltétlenül támogatnunk kell, mert ahhoz hozzá kell járulnunk, hogy azok a halálesetek megszűnjenek végre, amelyek mindenki számára elfogadhatatlanok. Köszönöm az ALDE képviseletében Annemie Nights Brock két percben kap szót. Elnök úr, biztos asszony, meg kell különböztetni a jót és a rosszat egymástól, de szerintem most a követeléseinket legfontosabb meghatározni. Nagyon gyorsan kell cselekednünk. Nagyon fontos, hogy a Hamas azonnal a rakétatámadásokat leállítsa, a Izrael pedig a Hamas területén végzett támadásokat, a humanitárius segélyeket beengedjék a gázai vezetbe, és tartós fegyverszünetet ö, sikerüljön elérni. határátkelő helyek újra megnyitása, illetve a blokád befejezése is egyidejűleg nagyon fontos. Nagyon összetett ez a fázis az életben, és valószínűleg ez a nemzetközi erők részvétel nélkül nem tud megvalósulni, ezért szerintem az Európai Uniónak fel kell készülni arra, hogy részt vegyen ebben. Még két dologra hívnám fel a figyelmet. Ahhoz, hogy sikeresek legyünk, az Európai Uniónak világosan kell fellépnie, és nem kell széttöredeznie a véleményünknek. Ez a hatékonyság szempontjából a legfontosabb elem. Emellett az Egyesült Államoknak is vállalnia kell a felelősséget, csak úgy, mint az Arab Liga tagállamainak. Valós alternatívát kell találni a gázai helyzetre, ennek érdekében a cisziordániai helyzetet jelentősen javítania kell Izraelnek. A checkpointokat le kell építeni, és nem szabad zaklatni a palesztin népet ezen a területen. Nincsenek más alternatívája a gázai övezetben lakóknak ugyanis, hogyha ez nem történik, meg nem marad más választása, mint hogy a Hamas támogassák. Ezt el kell kerülnünk, és nagyon fontos, hogy mindenki mindenkivel szót értsen. Köszönöm. Köszönöm, Köszönöm szépen. Krisztián Muszkádini következik. Elnök úr. mindannyian, mindannyiunkat mélyen meghat a helyzet, milyen megindít. De kötelességem, hogy nemet mondjak a képmutatásra. Ez a probléma nagyon hosszú időkre nyúlik vissza. A palesztinoknak joguk van az önálló államra, és és ez konfliktusban áll Izrael jogával, hogy ezt az államot elismerje. Izraelt letörölték a térképről számos ország részéről, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, Németország nem értett volna egyet abban, abban hogy őket letöröljék a térképről. Ők nem értettek volna egyet azzal, hogy nem létezőnek tartsák őket. Izrael ahogy mi is tudjuk, nem, nem ő kezdte ezt a konfliktust. A terrorizmus továbbra is a legmélyebb probléma ebben a régióban, tehát elnök úr azt gondolom, hogy képmutatás helyett az a feladatunk, hogy gondolkodni kezdjünk, másképp kezdjünk gondolkodni. Nem hihetünk abban, hogy a terroristákkal folytatott párbeszédet igazolja az a tény, hogy nagyon sok civil személy meghalt, mert ez kifogást teremt bármely terrorista számára, hogy a jövőben is erőszakhoz folyamodjon, és hogy halál, és hogy ki öljön azért, hogy politikai célját elérje. Az Európai Unióban nekünk sokkal átfogóbb álláspontot kell elfogadnunk, képeseknek kell lennünk arra, hogy kezelni tudjuk az, gazdasági kapcsolatokat azokkal az országokkal, amelyek nem ismerik el Izraelt, annak érdekében, hogy a humanitárius segélyek eljussanak a palesztin néphez, és az izraeli és palesztin civil lakosság biztonságban élhessen. Ez áll a palesztinokra is, hiszen e, ők, ők is ugyanúgy szenvednek. Elnök úr, e, meg kell vizsgálnunk a helyzetet még egyszer, felül kell vizsgálnunk az álláspontokat, Köszönöm szépen. Köszönöm a zöld frakció nevében. Három percben Daniel Kombenditi a szó. Elnök úr, kedves kollégák! A helyzet sírni való, ez biztos. A békére való remények és a biztonságra való remények egy és másik számára gyakorlatilag eltűnt a gázai romok fölött lengő porban, és a férfiak, nők, férfiak, gyermekek és sebesültek reményei szerte foszlottak. Ebben a helyzetben úgy gondoljuk, hogy soha nem kerülhettünk volna. Mindenki, aki azt gondolja, hogy ez a háború beleillik az izraeli érvelés logikájába, hogy a rakétatámadások, amik Izraelt érték, azok kellő indokot jelentenek erre a háborúra, azok senkit nem értenek meg, semmit nem értettek meg, hiszen ez egy fekete pedagógia, egy olyan pedagógia, ami hamis és soha nem működhet. Aki elkezd egy háborút, annak tudnia kell, hogy az hogyan fog befejeződni. Tudnia kell, hogy mi a cél. És ennek a háborúnak a célja az, hogy több biztonság legyen Izrael számára, és nem mondhatjuk el, hogy ezt bármikor is el fogják érni, különösen nem azon a módon, ahogy, ha, ahogy folytatódik ez a háború. Aminél amennyivel több civilt és palesztint meg fognak ölni, egyre rosszabb lesz a helyzet. Ez az a tragédia, ami jelen pillanatban sújtja ezt a régiót. És éppen ezért kell nagyon világosan fogalmaznunk itt. Martin Schulznak igaza van, meg kell védeni Izraelt, Izrael től is meg kell védeni Izraelt, attól a kísértéstől, hogy a háború megoldásához forduljon. Meg kell a palesztinokat védeni a Hamasztól, a palesztin civileket meg kell védenünk a Hamasztól. Ez a mi feladatunk. Nem könnyű, de világosnak kell lennünk, határozottnak. Azt kérem a tanástól, hogy ne gondolja azt, hogy javítani kell a helyzetet az Izraellel, akkor, amikor ebben a helyzetben vagyunk. Ez nem a megfelelő megoldás, ez egy rossz megoldás. Azt kérem, sőt, követelem mindenkitől, akinek, aki úgy gondolja, hogy érdemes a Hamasszal tárgyalni, hogy ne legyen naív. Ne gondolja azt, hogy fogunk a Hamásszal tárgyalni, vagy hogy az izraeliek azért fognak a Hamásszal tárgyalni, hogy majd a gázai helyzetet javítsák. Tudnunk kell, hogy a Hamásznak halottakra van szüksége. Arra, hogy Izrael beleessen a Hamas csapdájába, és ez meg is történt. Minél több halott áldozata van a háborúnak Gázában, annál jobb a Hamasnak. Ez is egy olyan igazság, amit ki kell mondanunk. Ezt az öngyilkos stratégiát, amit a Hamas magáéva tett, vissza kell utasítanunk. Az ő agressziójukat Izrael ellen így vetik be de nincs igazuk, meg kell akadályoznunk ebben a Hamaszt. És végül még egy dolog, a Hamas problémájának a megoldására csak a palesztinok képesek. Amíg Izrael nem adja fel Cisjordánia ö, megszállását, amíg Izrael nem ad megoldást, pozitív megoldást a palesztinoknak Cisjordániában, addig egyre több palesztin fog a Hamas felé fordulni, hogyha ö, reményt adunk a Cisziordániában élő palesztinoknak, akkor tudunk majd fellépni a Hamas ellen, és akkor tudunk majd tudjuk majd megszabadítani a palesztinokat a Hamasztól, az izraeli megszállástól, akár Cisziordániában, akár a gázélvezetben. Erre kell törekednünk. Köszönöm. Köszönöm. Az Egyesült Európai Baloldal Morgantini asszony. perso la casa, tre figli, la moglie, azok az emberek, akik elveszítették a házukat, a feleségüket, a gyermekeiket, ahogy láttuk is például az egyik menekült központban, egyszerűen elveszítették a reményt. Borzasztó állapotban vannak, és amíg ilyeneket látunk, addig Hamas azt fogja mondani, hogy ők nyertek, sőt, Izrael is azt fogja mondani, hogy ők nyertek, mi nyertünk. De a civilek az igazi áldozatai mindennek. Ezért hagyd mondjam el, elnök úr, hogy amíg azt látjuk, hogy az emberek meghalnak, a nők, gyermekek holttestét látjuk, azt látjuk, hogy sebesültekkel vannak tele a kórházak, és nem jutnak kezeléshez ezek az emberek, nem csak emberekről van szó, hanem az emberi jogok pusztulásáról is. Olyan jogokról, amelyeket elvileg globálisan tiszteletben tartunk, és ez óriási tragédia. Ferrero Wagner asszony bizonyára tudja, hogy óriási tiszteletben tartom önt. Tudom, hogy nagyon keményen dolgozik számos kollégájával együtt. Azonban meg kell értenünk teljesen világosan azt, hogy ez a háború, és Izraelnek az az erőfeszítése, hogy így oldja meg ezt a konfliktust, nem fog segíteni Izraelnek, hanem Izrael erkölcsi alapjait fogja megdönteni. Például Yitzhak Rabint egy zsidó fundamentalista ölte meg, nem egy iszlám fundamentalista. Fegyvernyugrásra van szükség azért, hogy a nap mint nap 24 órában dolgozó orvosokat ki tudjuk segíteni, hogy az ENSZ segítségnyújtás megérkezzen Gázába. Az ENSZ BT határozatának a megvalósítására van szó, és arra, hogy legyenek olyan eszközeink, amelyeket fel tudunk ebben a helyzetben használni, akár Izrael ellen is. Nagyon örültem neki, amikor azt hallottam az Európai Bizottság képviselőjétől, hogy nem időszerű jelen pillanatban az, hogy tárgyaljunk először, azt kell látnunk, hogy megvalósul a tűzszünet Azonban beszélt a nemzetközi védelemről is, biztos asszony. Véleményem szerint hiba arra gondolni, hogy a ráfa határátkelő megnyitása majd minden problémát meg fog oldani. Újabb komplikációk fognak jönni. És igazából akkor tekinthetünk majd elébe egy pozitívabb jövőnek, amikor az izraeli légicsapások megszűnnek. A rafai határátkelő azért is nagyon jelentős terület, mert az oszlói béke folyamat kezdetétől nem tudnak kimozdulni a gázaiak a saját területükről, akkor sem, hogyha betegek vagy megsebesültek. És ezért látjuk ezt, ami ma is történik, ezért látjuk azt, hogy Izrael megpróbálja ezt megakadályozni, de ez nem elég, hanem az izraeli csapásokat, az izraeli harcot kell megszüntetnünk, és meg kell nyitnunk a humanitárius folyosókat. Hiszen, hogyha az emberek nem tudnak kereskedni, ha nem tud bejutni az áru Gázába, akkor nem lesz semmi olyan eszközünk, amivel nyomást tudunk gyakorolni a Hamasra. Cisjordániát foglalták el, és nem szabad az, hogy több telep jöjjön itt létre. Köszönöm. Köszönöm, Morgantini asszony. Szeretném kifejezni köszönetemet, hogy ön más kollégákkal együtt ebben, ezekben a nehéz napokban Gázába utazott. Most Bastian Belder a függetlenségi frakció nevében egy percben kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. Palesztina a tagadhatatlanul iszlám terület, legalábbis ehhez az elfhez ragaszkodik a Hamas. És az iráni iszlám köztársaság is támogatja ebben az ideológiai harcában, ebben a szempontból vizsgálva Izraelnek nincs helye a közel térségében. Ez a muszlim totalitárius megközelítés hozta el ezt a véres konfliktust, amely most bontakozott ki a gázai övezetben. Ami pedig a Hamaszt illeti. hasznot húz a szervezet ebből a háborús konfliktusból. Ha Európa szeretné Izrael állam túlélését biztosítani, akkor ütköznie kell, konfrontálódnia kell a Hamasszal. Ehhez pedig jól fel kell készülni, hiszen a tűzszünet pusztán egy kis szünetet, pihenőt jelent a Hamasnak, tovább folytatja majd küzdelmét azt követően. Luca Romagnoli, Luca Romagnoli másodpercben a frakció, a függetlenek képviselők képviseletében. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Azt gondolom, hogy a ház nagy többsége egyetért azzal, hogy sokan kifejeztük aggodalmunkat a, békért. A tanács azt mondta, hogy ebben egyet tudunk érteni, és a bizottság is elmondta, hogy fel kell venni a párbeszéd fonalát. Azt gondolom, hogy nemzetközi békefolyosóra van szükség, amely nem lehet csak Gázában, ennek át kell ívelni az egész palesztin területen. Az a benyomásom, amit biztos asszony is adott nekünk. A megfelelnek a Szent Atya szavainak, aki néhány nappal azt mondta, hogy, és, és amelyel teljes szívvel egyetértek, hogy Két nép, két ország megoldást kell találnunk, és el kell érnünk, hogy a nemzetközi jog szabályait tisztel, tisztel, tiszteletben tartsák. Schulz úr azt mondta, hogy a katonai megoldás nem járható, és a háború soha nem oldja meg a problémákat a Szentföldön, az Európai Uniónak vannak bizony eszközei, amelyivel támogatni tudja a diplomáciai eszköze eszközeit. Köszönöm, Schulz úr. Biztosan örül annak, hogy együtt nevezte meg őt a Szent Atyával. Nagy öröm számára bizonyal. Elmár Brock két van a következő. Elnök úr, biztos asszony, miniszter úr. Én is szeretem Schulz urat. Örülök, hogy örmet okoztunk. A kiindulási pontomat szeretném leírni. A Hamas a két állam megoldása ellen van, Izrael létjogát is tagadja, és brutálisan puccsal jutott saját népe ellen hatalomra, polgárokat lő rakétákkal, és a civil lakosságot védőpajzsként használja, csak úgy, mint az iskolákat, meg a mecseteket. Hogyan, hogyan tudunk akkor reagálni erre a kihívásra, ha egy olyan szervezet esetében, amely a saját honfitársait használja pajsként. Tehát a méltányosság, arányosság kérdését nehéz felvetni egy ilyen helyzetben. Háborúban nem beszélhetünk arányosságról, hanem minden háborúban minden áldozat túl sok. Itt nem lehet észszerűségről beszélni, ezért nem szabad egyoldalúan kioktatnunk a feleket, hanem arra kell törekednünk, hogy olyan fegyverszünet jön létre, amelyben a felek megegyeznek. Schwarzenberg miniszter úr delegáció és Ferrero Waldner biztos asszony más nemzeti delegációk segítségével többet tettek, mint bárki más. Nem láttuk az amerikaiakat, nem nagyon láttuk az ENSZ képviselőit, úgyhogy ezért köszönet illeti az előbb említetteket. És két dolgot kell tartalmazni a fegyverszüneti megállapodás. Egyrészt az izraeli támadások beszüntetését, és ezzel egy időben az iráni és koreai gyártmányú, akár Tel Avivig ellőhető rakéták szállításának leállítását a Hamas felé. Világosá kell tenni, hogy nem csak tűzszünet ez, hanem biztosítani kell azt is a kvartett és az Arab Liga részéről Egyiptom részvételével, hogy az 50 kilométeres határszakaszt úgy őrzik majd, hogy ez ne tegye lehetővé további rakéták kilövését, és ezzel okafogyottá válik az izraeli támadás is. Még egy megjegyzést engedjen meg, elnök úr. Ez csak az első kis lépés. Ha Izrael a jövőben mértékletes palesztinokkal tud tárgyalni a két állami megoldásról, akkor ez a válság megoldódik, és e ezért pedig azt kell erőltetnünk, és támogatnunk, hogy a mérsékelt palesztin erők és Abbas elnök úr sikerrel járjon, és ehhez le kell állítani az izraeli telepes politikát is, és annak következményeit is, mert a radikálisok térnyerése kölcsönös mind a két fél esetében, ez, erről kell tárgyalni izraeli politikusokkal is. Elnök, Köszönöm. Brokk úr is kicsit aránytalanul élt a felszólalási időeszközével. Köszönöm, elnök úr. Ezzel az óriási tragédiával szemben azt hiszem, hogy a szavak egyszerűen nem elegendőek kifejezni azt, hogy mit látunk. Több száz civil, köztük gyermekek és nők ugyanolyan területen, ugyanolyan azokon a területeken vannak, ahol állítólag a terroristák harcokban állnak a katonákkal. Hogyha ránézünk a térképre, akkor tisztában leszünk azonnal azzal, hogy nincs olyan katonai fellépés, amit meg lehetne tervezni úgy, hogy elkerülnénk a civilek nagy mennyiségben való elpusztítását. Lehet, hogy azt mondják, hogy a civilek biztonságban vannak, de ez nincs így. Óriási gyűlöletkeltésre került sor, és ezután kell megoldást találnunk, és a megoldást azt csak úgy lehet elérni, hogyha a Hamasszal valamilyen szinten beszélünk. Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy az összes erőnket arra tudjuk összpontosítani, hogy az SBT 1860-as határozatában meghatározott fegyverszünetre sor kerüljön. Az emberek, a, a, a mészárlások nem gyengítik a Hamaszt, blokkúr, sőt, ezek tovább gyengítik a palesztin hatóságot. És ezek az emberek azokat az embereket gyengítik tovább, akik mindent feltettek arra, hogy Izraelrel tárgyaljanak. Őszintén meg kell kérdeznünk magunktól azt, hogy mit értünk el eddig, és erre a válasz az, hogy semmit. Ez az a válasz, amit muszáj akkor adnunk, hogyha a gyűlöletet ki akarjuk törölni ebből a régióból. Köszönöm. Napolitannó asszonynak azt is, hogy nem élte teljes rárút idővel, most pedig de Szárnez képviselő három percben következik. Elnök úr, mindannyiunknak felelőssége van abban, ami most a közel-keleten történik nekünk, Európának, és nekünk, a nemzetközi közösségnek. Hagytuk, hogy romoljon a helyzet, hagytuk, hogy Izrael biztonsága fenyegetést szenvedjen el, és azt is hagytuk, hogy élhetetlenné váljon Gáza a blokádnak a következtében. A háború 19. napján több száz halott, közöttük sok gyermek, és rengeteg, több ezer sebesült, több tízezer menekült, és az ő helyzetük egyre romlik. ezer, 700 ezer gázainak nincsen elektromossága rendelkezésére álló lehetőségek között három hete már úgy próbálnak túlélni, hogy közben szinte semmihez nem jutnak hozzá. Túl sok a szenvedés, túl sok a szerencsétlenség. Ennek azonnal véget kell vetni. A mi felelősségünk, európaiaké az, hogy ne egyezünk bele abba, hogy egy-egy személy valamit gondol, és akkor azt követjük nekünk. Nem szabad két pártra oszolnunk, hanem egységesen kell tárgyalásba mennünk. Akkor is megpróbálhattuk volna azt, hogy ne legyen szárazföldi háború egyáltalán. Megpróbálhattuk volna garantálni Izrael biztonságát, és ezt most meg kell tennünk. Meg kell próbálnunk megmenteni a gázaiak életét, hogy békében élhessenek a jövőben, és meg kell szüntetnünk a blokádot ellenük. Ezt mind meg kell tennünk, és ennek érdekében megállapodásra van szükség, a Európának, az Egyesült Államoknak és az arab államoknak mind egy hangon kell felszólalniuk ennek érdekében. És végül meggyőződésem, hogy itt most nem arról van szó, hogy a háborút kell megjelni, a békét kell megjelnünk. Köszönöm. Köszönöm, Roberta Angelini egy percben a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Én nagyban üdvözlöm azokat a szavakat, amelyeket a biztos asszony mondott el, és az ön szavait is, elnök úr, amikor ön egy hangulag egy elítélte a Hamaszt azért, mert megszegte a tűzszünetet egyoldalúan. Azt is el kell mondanunk, hogy abszolút aránytalan volt ugyanakkor az izraeli válasz is erre a csapásra. A válság tehát továbbra is fennáll, és a polgári áldozatok, a gyermekek és a nők azonnali segítségnyújtásra szorulnak. Vannak bizonyos kérdések, amelyeket egyenesen fel kell tenni magunknak. Mikor a mi gyermekeink karácsonyt ünnepelnek a fa alatt, éppen akkor hány palesztin gyermek hal meg? 200-300, és hány izraeli polgári áldozatot követel mindez meg. Mit tehet? Mi, mi, mit tehet többet a nemzetközi közösség? Szerintem sokkal többet tehetne, fel kell vállaljuk felelősségünket, kifejezve véleményünket a Hamas és Izrael felé is, ki miért felelős, kit miért illet több felelősség, ezen túl pedig azt is látnunk, hogy Európa nem tett eleget, sőt, kudarcot vallott. Gyengeségeinket feltártuk abban, hogy nem tudtunk hosszú távú stratégiát létrehozni a béke érdekében. Ma újra és újra követelnünk kell a tűzszünetet, de azonban ez nem elég. Ezen túl feltételeket kell szabnunk, ezeket pedig keményen be kell tartatni a béke folyamat és a fejlesztési folyamat fenntartása érdekében. Egyetértek azokkal, akik a Szent Atyát idézték, konkrét válaszokra van szükség, hogy reményt hozzunk a béke, a méltóság és a, a biztonság jöjjön el, a bizalmatlanság, a gyűlölet, a szegénység kifejezései. A legnehezebb, tehát a szegénység elleni harc. Elnök ön 40%-kal lépte túl az idejét, Ellen Fotra. Gázában már láttuk a háborút, a halottakat, de látunk élő embereket is, akiknek joguk van élni, és nekünk kötelességünk megvédeni őket. A civil lakosság megvédése a legsürgősebb feladatunk, és nem lehetnek kifogások. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy megvédjük őket. Azt kérem, a, kérdezem öntől, a tanács képviselőtől, hogy úgy gondolja-e, hogy mindent megtentünk attól, hogy az izraeli hatóságok azonnal hagyják abba ezt az aránytalan katonai fellépést? Nem, biztos, hogy nem. Amikor hallottuk azt, hogy ilyen katonai fellépésre készülnek, akkor az Európai Parlament és a tanács is megerősítette a kapcsolatokat Izraellel. De ez hiba volt. Amikor a nem kormányzati szervezetek azt kérik, hogy legalábbis állapítsuk meg azt, hogy háborús bűnöket követtek itt el, akkor mi csak megerősítjük a kapcsolatainkat Izrael és nem folytatunk vizsgálatokat. Elegen van ebből, hogy soha nem tesszük meg a legtöbbet, amit tudunk, mindig politikai zsákutcába keres, be, ö, kerülünk, különösen humanitárius szempontból, ez tragikus. Ez a helyzet is a kudarcunkat mutatja a nemzetközi jogot nem sikerül alkalmaztatnunk, épp pedig ezt kellene, az kellene, hogy az emberi jogokat mindenhol érvényesíteni tudjuk. Ezért hatékony nyomásgyakorlási mechanizmusokra van szükség, és arra, hogy valóban végrehajtsuk a határozatokat. Végre cselekednünk kell. Hogyha business as usual, azaz mindig hagyjuk, hogy úgy menjenek a dolgok, ahogy éppen mennek, akkor azt fogjuk látni, hogy további ezer halott lesz Gázában, akkor az Emberi Unió egész építkezését és az e- Európai Unió emberi jogi elveit fogjuk eltemetni. Taplides képviselő két és fél percben. Miután főleg civil lakosság leölését látták, teljes szívemmel kinyilváltam együtt, együttérzésem a palesztinokkal napok óta szemben állnak az e- izraeli hadigépezettel, amely folyamatosan megsérti a nemzetközi jogszabályokat. Felkérem az izraeli békeerőket, hogy vizsgálják felül a beavatkozást. Miután megnyíltak a börtönök, a szégyenletes falat felépítették a cisziordániai határ mentén, és megsértették a palesztin földet az oly módon, hogy katonai erők vonultak be. A dél-izraeli rakétatámadás, és hangsúlyozom, hogy ellenzek mindenféle civilek ellen irányuló támadást, véget vetett a tűzszeneti folyamatnak, és ez az egész nemzetet veszélyezteti. Az, az ENSZ BT határozatot fogadott el, Eh, Izrael egy állam és nem szervezet, az ENSZ tagja, és így, módon felelős az, eh, azért, hogy a, a nemzetközi közösség iránt, hogy teljesítse mindezt, és on, mindazokat a határozatokat, amelyet az ENSZ elfogadott, eh, tisztelnie kell a nemzetközi jogot, nem lehet a törvényséréseket továbbá megsérteni, nemzetközi vizsgálatra van szükség, azonnal vissza kell vonni a katonai erőket, e, előre, kell jutatni a humanitárius segélyeket, meg lehetővé kell tenni a e, lakosság mozgását. Az ENSZ e, lépéseket tett, de csak humanitárius szinten, meg kell mutatni a elhatározottságát politikai szinten is, fel kell használni a társulású szerződést, fel kell, meg kell szüntetni az izraeli tárgyalásokat, meg kell szüntetni a fegyverexportot Izrael részére, vissza kell állítani a nemzetközi jog érvényét, a 42 éves Palesztina megszállásának véget kell vetni, létre kell hozni egy életképes palesztin államot, így, így módon biztosítva a békés jövőt a palesztin és az izraeli gyerekek számára egyaránt de a jövőbeli generációknak kell érdekében most kell megakadályoznunk a háborút. Köszönöm. Eine minute. Köszönöm, Patrick Lúvi, egy percben. Elnök úr, több ezer éve Góliát kikezdett a filiszteusokkal. Most ugyanez a dráma zajlik jelen pillanatban. A civilizációnk három pillérét rengeti ez meg. Igazságos, legitim és fontos biztosítani az izraeli állam elismerését és biztonságát. Egyetlen megoldás van az, hogy megszülessen egy valóban szuverén palesztin állam. És különben, amikor a multikulturalizmusról beszélünk, akkor ez azt mondja ki, hogy ahol két név van, ott két államra van szükség. Az Európai Uniónak tehát egy célra kell koncentrálnia arra, hogy elhitessük azt, hogy a palesztin népnek is joga van egy államhoz, és kötelezzük a hatalmasokat arra, hogy ezt, ennek a létrejöttét támogassák. Amíg azt gondoljuk, hogy a kicsik azok szerényekkel, hogy maradjanak és áldozatok, addig hibásan gondolkozunk. Se morális, se katonai, se politikai okunk nincs arra, hogy ezt a helyzetet így hagyjuk, ezért munkára. Elisztere képviselő egy percben. Elnök úr, a terrorizmus rettenetes dolog és a terrorizmus propagandája szintén. Északír képviselőként én jól tudom mindezt. Úgyhogy ha a Hamas több éves rakéta bevetések után, amelyek izraeli ártatlan polgárokat szeret áldozatul, erre ellencsapásként születik válasz ez rám nincs hatása, mert a Hamas olyan, mint az IRA az én hazámban, akik mesterien alkalmazzák a propaganda és terrorizmus kettős eszközrendszerét. Világosan kell látnunk a helyzetet. Izrael elfogadja a két állami megoldást. A Hamas pedig még csak azt sem fogadja el, hogy Izraelnek létjoga van. Ez pedig folyamatos, és ezáltal folyamatos terrorista támadásokat indít Izrael területe ellen. Izrael ö, nagyon sokáig tartóztatta magát, de látunk, hogy ki a tettes. Ha pedig békét akarunk, a béke a tettes kezében van. Állítsák le a rakétatámadásokat Izrael ellen. Rudi Kratza, Zagarop. Rudi Kratza két percben a következő. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Biztos mindenki egyetért abban, hogy a gázai helyzet tragikus, a humanitárius helyzetet azonnal meg kell oldani, és gratulálnék a bizottságnak erőfeszítéséért, valamint az elnökségnek is, hogy kezdeményezte a nemzetközi szintű koordinációt. Nagyon nehéz szerepet vállaltak fel. Nagyon nagy szükségünk van átfogó tűzszünetre mindkét oldal részéről. El kell érnünk, hogy a humanitárius segély eljusson az célpontjára, és hogy a segélyek e, bejuthassanak Gázába. Fontos emellett, hogy a tűzszünetet mindkét fél tiszteletben tartsa, és hogy azt azonnal hatályba léptessék. Hallottuk a biztostól és az elnök úrtól is, hogy támogatnunk kell a tartós béke céljait, a két állam létrehozatalát, az életképes palesztin állam megalapítását, amelyik tiszteli a Izrael állam létét. Izrael állam léte nem újdonság, ördögi körben kerültünk erőszak körébe, amely nem csak az izraelieket és palesztinokat sérti, hanem a környező országokat is az egész régiót általában el kell érnünk, hogy bátrabb és konstruktívabb lépéseket tegyünk, és ezeket most tegyük meg. Őszinte e, párbeszédre van e, szükségünk, ahol mindkét e, fél önkritikát gyakorol, E, el kell, meg kell szüntetnünk a hibákat, bizalmat kell építenünk a két fél között, és meg kell erősíteni ezt a párbeszédet mindkét, részéről, mindkét fél részéről, meg kell értetnünk a palesztiniakkal, hogy mennyire fontos számunkra az emberi életek sorsa. Köszönöm szépen. ez volt a két percben. Köszönöm, elnök úr. Topolának miniszterelnök néhány tréfás megjegyzést tett, és aztán Klaje osztrák képviselő válaszolt ezekre, üdvözlöm ezeket a szavakat. Remélem, hogy cseh közvelemény is meghallgatta ezeket. Martin schulz elnökünkkel Izraelben jártunk delegáció keretében a gázai támadás előtt. Az akkori miniszterelnök helyett, és azt mondta, hogy nincs semmi gond, minden jól működik. Még másodok, mint Jossi Belin külügyminiszter azt mondta, hogy a káosz fenyeget, és valóban ez történt. Támogatás, tárgyalás nélkül, tárgyalási partner nélkül nem lehet tárgyalást folytatni. Nem jó tanács az, hogyha akár a Hamász mérséket képviselőivel való tárgyalásra hívnánk fel, hiszen ezekkel sem sikerült felvenni a, a tárgyalást. A Tudjuk, hogy egyesek tárgyalni akartak, de nem szabadott megszólalniuk. És ez hiba. Fel kell szólalnunk. A Hamaszt sokan terrorista szervezetnek tartják, ugyanakkor azt is tudjuk, hogy fundamentalista nézeteket képvisel. De itt nem a szimpátiók kérdése forog fenn, hanem megoldásokat kell törekednünk, a terror megoldás pedig csak a párbeszéd és a tárgyalások útján érhető el. És lehetőség kell legyen arra is, hogy a a gázai lakosok valami legalább emberi életkörülményeket kapjanak, hiszen ott még a túlélés lehetőség sem biztosított számukra. Ennek véget kell vetnünk, valamiféle gazdasági megélhetést kell biztosítanunk hosszú távon ezen emberek számára, megszüntetve az elszigeteltségüket. Utolsó megjegyzésem pedig, Elmar Brock tisztelt kollégám említette, hogy itt az arányosság elve nem érvényes. Hát de érvényes a nemzetközi jog alapján az alányosság bizony érvényben kell legyen, és aki ezt megsérti, megsérti a nemzetközi jogot, és ezt ebben a házban nem fogadhatjuk el. Köszönöm, Chris Davis két percben a következő hozzászóló. Három nappal ezelőtt Gázában voltam. Soha nem léptem volna még öt éves kis zsidó gyerekeket a náci puskák csöve előtt, akkor nem hittem volna el azt, amit most látok. De az, hogyha ennek tudatában engedményeket teszünk Izraelnek, amit más államnak nem tennénk, az nem feltétlenül mag, magyarázza meg azt, hogy miért kellene, hogy egy olyan nép, ami olyan sokat szenvedett a 20. században, most ugyanilyen szenvedést okozzon a gázaiaknak. A föld rászkódott még a tűzszünet alatt is a robbanásoktól, felborult csacsifogatok és F-16-osok az utcán, bombák potyogtak, 300 gyermek már is meghalt, több százat pedig darabokra téptek a lövedékek. Ez egy civilizált hatalomnak nem megfelelő reakciója. Ez gonosz, gonoszság. Igen, a Hamas rakéták támadásének azonnal meg kell szűnnie. Ezt mondtam a Hamas képviselőinek Gázában is. De nem szabad azt sem elfogadnunk, hogy a, az izraeliek azt mondják, hogy így kell felvenni a harcot a terrorizmus ellen. A bombázás, a bombák Livni, Olmert és Barak nevét viselik. Izraelt fel kell hívnunk arra, hogy más prób módon próbálja meg megoldani a helyzetet. Még soha nem került sor arra, hogy Európa így bírálta volna azt, hogy az izraeliek hogyan lépnek fel a gázaiak ellen. Zöld utat adtunk Izraelnek, hogy úgy járjon el, ahogy kíván. És ezt a kudarcot úgy követtük el, hogy közben tudtuk, hogy mi történt már korábban a történelemben. Nem tudunk úgy békét elérni, hogy ne tárgyalnánk az ellenséggel, hogy ne tárgyalnának az izraeliek a palesztinok választott képviselőivel. Megerősített e- társulási együttmű, megerősített együttműködés létezik Izrael és az EU között, és ebben ezért támogatnunk kell Izraelt abban, hogy elérjék a békét. Mindkét oldalt támogatnunk kell, hogy valós béke valósuljon meg, és ismét el kell gondolkoznunk azon, hogy hogyan. Eine Minute. Köszönöm szépen, egy percben. Köszönöm elnök úr a szót. A Gázában folyó háború láttán rettenetes botrányos a, a, a, a megfelelő jelző. Politikai megoldást nyújthat csak kiutat a megbékélés és a béke irányában. Azonnal véget kell vetni az erőszak alkalmazásának, támogatom tehát azt, hogy egy fenntartható, független palesztin állam jön létre megfelelő gazdasági alapokon és megfelelő politikai képviselettel. Célunk az kell legyen, hogy a két állam megoldása jön létre, mert két állam tiszteletben tartja kölcsönösen egymást. Izraelnek persze megvan a joga az önvédelemhez, azonban az ellencsapásai uh, immorálisak, nem lehet szemet hunni e felett. A, azon újra kell kezdeni a béke folyamatot a közel-keleten. Remélem, hogy egy újonnan megválasztott amerikai elnök, Obama úr is megfelelő prioritásként kezeli ezt a kérdést, és nagyon sok sikert kívánok erőfeszítéseiben ez irányban. Sí, gracias, señor presidente. Köszönöm, elnök úr. Magam is elutaztam néhány napja Gázába. Felkavaró élmény volt. Elutaztunk Egyiptomba is. az volt az ér, érzésünk, hogy véget ért egy korszak, a Bush korszak ért véget, és a különösen véres és fájdalmas következményei ennek a korszaknak az figyelmünket most egy új politika irányába fordítjuk a közel-keleten. Az Európai Uniónak fel kell vállalni a vezető szerepet, be kell vonnia be Obama elnököt is, de Iránnal is tárgyalnunk kell, és a Hamásszal is, valamint minden közel-keleti országgal. Új politikát alakítunk ki a közel-keleten, amely eh, eh, az együttműködésen alapszik. Egy együttműködési politikának pedig a nemzetközi jogot kell figyelemben tartania, valamint ennek értékeit is. Amikor elmegyünk Gázába és látjuk, hogy gyerekek rángatják a ruhánkat, mi más gondolhatunk, mi mást mondhatunk. És ez azt jelenti, hogy konkrét cselekvésre van szükségre a terepen, hogy a mérsékelteknek is reményt nyújtsunk. A legmegvetendőbb tény az, hogy Barack Abbas és a többieket azzal vádolják, hogy árulók, hogy elárulták a sejkeket. Amikor Gázában jártunk, megálltam egy kávéra, és csak Halit Misát láttuk, ez pedig a gázai támadások eredménye, amely nem hozza el a békét. Nekünk sem tesz semmi jót. Ez a, a katasztrofának ezt a üzenetét Európa utcájára is veszélyt hoz. Brigád prezident. Portes képviselő. Köszönöm, elnök úr. Jelen pillanatban ezer halálos áldozatot számolhatunk meg. Talán már túl is lépte az ezeret az áldozatok száma. Hány életet fogunk még elveszíteni annak érdekében, hogy Livni és Barak megnyerhesse a februári választásokat? Tűzszünetre van szükség, és arra, hogy a civilek további legyilkolása azonnal felelős, szűnjön meg. Felelősségünk van, az Európai Tanács azt gondolt, ennek a háznak, a parlamentnek az tanácsa ellenére meg akarja erősíteni kapcsolatainkat Izraellel. Támogatást akarunk nyújtani Izraelnek. A Hamas megnyerte Palesztinában a választásokat, ezt tiszteletben kell tartanunk. Nem engedhetjük meg egyszerűen azt, hogy az erősebb oldal ráerőszakolja a kívánságát a gyengébre Saját városaink utcáin is látjuk a demonstráló embereket. Tudjuk, hogy szükség van a tűzszünetre, de azt is tudjuk, hogy a béke a megszállás végével fog egybeesni. Az igazi politika úgy tűnik, hogy itt nem lép megfelelő útra. Uh, a gázai helyzet szívszorító a nyugati népek eh, által elképzelhetetlen a pusztítás. Nem tudnám elképzelni, hogy, hogy eh, rakéták fenyegetésében éljek. Eh, de ami Gázában történik, az nem igazságtétel, hanem emberírtás. Számunkra az EU-ban a legszégyenletesebb az, hogy ezt egyik kedvezett kereskedelmi partnerünk, partnerünk hajtja végre. 2007-ben 27,5 millió euró értékben kereskedett Izraelben, és járt hozzá az izraeli gazdasághoz. Nagy felelősségünk a nagy felelőssége nekünk is, hogyha ez, ezt a pénzt gyermekek gyilkos, gyilkolására használják fel, így vért tapad a mi kezünkhöz is Kérek minden eh, EU testületet, hogy azonnali szankciót eh, helyezzen kilátásba Izrael ellen, mindaddig, amíg eh, tartalmas tűzszünetet el, el nem érnek, mert nem válhatunk segédeszközeivé a gyilkolásnak. Köszönöm szépen. Tokia Zaif a két percben. Köszönöm, elnök úr. Ismételten a fegyverek beszélnek a közel-keleten. Ismételten Újból a fő áldozatok a nők és a gyermekek. Ők azok, akik ezrével megsebesülnek és százával elpusztulnak. A történelem megismétli magát, borzalmában, ami már előfordult korábban is, ráadásul Európa kapujában történik ez. Európa kezdeményezései ellenére ebben a jelentős konfliktusban nem tudott hatékonyan fellépni, és nem tudta azonnali E befolyását latba vetni. A közvélemény nagyon nagy mértékben egyre inkább elutasítja ezt a tehetetlenséget. Ezért biztos asszony, hatékonyan és autoritással meg kell ragadnunk a lehetőséget, azt, hogy vezetővé váljunk. Az Euró-Mediterrán Uniónak, illetve az Euró-Mediterrán Parlamenti Közgyűlésnek jelentős szerepet kell vállalnia ennek a konfliktusnak a megoldásában. A francia egyiptomi béke tervezet, az azonnali tűzszünet, az Izrael és gázai határ biztonságossá tétele, a, a határok átjárhatósága és a blokád azonnali megszüntetése a fő feladatunk. Ez az első lépés. Ezután azonban tovább kell lépnünk, és akár katonai, nem feltétlenül multinacionális, de egy euromediterrán katonai alakulattal kell fenntartanunk a helyzetet, a békét. Pax Európára van szükség, amit már annyira régóta várunk. Az egész földközi térség minden népe azt várja, hogy ez végre megvalósuljon. A jelenlegi helyzetben, a közel-keleti konfliktusban lassan egy magas kockázati tényezővel rendelkező zónába kerülünk, amely a civilizációk összeütközéséhez vezethet. Az izraeli-palesztin konfliktusban mindig volt példa arra, hogy a az arab közvélemény mobilizálódott. Most a muzulmán közvélemény mozgósít, került mozgósításra, és ráadásul ez egyre radikalizálódik. Ezért történelmi felelőssége Európának, hogy a civilizációk dialógusát mihamarabb megerősítse. Köszönöm, Veronek de Kaiser. Két percben kérem mindenki tartsa az idejét, különben nagyon csúszunk. Monsieur Président. Elnök úr, annyiszor felszólaltam már ebben a házban, és annyiszor elmondtam, hogy ahhoz, hogy a legkisebb esélyünk legyen a békére, ahhoz mindenképpen fel kell vennünk a kapcsolatot a Hamasszal, hiszen ők azok, akiket a palesztin nép megválasztott. Össze vagyok törve, le vagyok sújtva a bánatomban és haragomban. De nem szabad, hogy elöntsenek engem az érzelmek, amikor ezt a gyilkolást látom, amikor hallom a háborús propagandát amikor ezt a gyűlölet és antiszemitizmus hullámot tapasztalom, ami egyre inkább elönti az utcáinkat. Néhány szót hadd szóljak erről. Európának vissza kell térnie az alapokhoz, saját alapjaihoz. Szerintem ez evidencia, de néha emlékeztetnünk kell ezekre az evidenciákra. A palesztinok élete ugyanannyit ér, mint amennyit az izraelieké, de nem csak az életük, hanem a jövőjük is, és a szabadságuk is egyenlő. Kettő. A nemzetközi jognak tiszteletet kell biztosítanunk, tiszteletben kell, hogy tartsuk, és az azonnali tűzszünetet is. Az összes ENSZ határozatot, a Genfi konvenciót mind tiszteletbe kell tartanunk. Ez a régió egy olyan régióvá vált, ahol nem érvényesül a jog, semmilyen jog. A jogot sikerült túlszul ejteni. Három. Az igazságszolgáltatásnak meg kell kezdődnie, a bűnöket, felelősség, bűnösöket felelősségre kell vonnunk, akárkik is legyenek ők. A biztonság soha nem valósul meg a béke nélkül, és a béke soha nem valósul meg az igazságosság nélkül. Az átmeneti igazságszolgáltatás az létezik erre jött létre. Hogyha a gyűlölet továbbra így növekszik, akkor ahogy láttuk, hogy hogyan kumulálódott az elmúlt napokban, akkor a vége mindennek sokkal veszélyesebb lesz, mint a bombák, és Európának a partnerségi megállapodás, sőt a társulási öm, szerződés második cikke értelmében is követelnie kell az emberi jogok tiszteletben tartását. Izrael sem lehet kivétel vannak állami felelősségek, és nem szabad ugyanarra az alapra helyezni őket, mint a Hamaszt. Nemzetközi jogok értelmében nem szabad ezt a helyzetet hagynunk. Vasárnap azt láttuk, hogy a gázai népesség csapdába esett. A bombák hullanak rájuk, és több száz millió, több száz ezer gyermek ö, válhat áldozattá. A palesztinok nem tudnak Rafából kimenni, csak maximum egy mentőautóban tudják elhagyni Rafát azért, mert már akár meghaltak, vagy megsebesültek. Európának az alapvető jogokat mindenképpen biztosítatnia kell mindenhol. Köszönöm, Frederik Riz, két percben kérem ön is tartsa be az idejét. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Azzal szeretném kezdeni, hogy Daniel Cohn-Benditre utalok vissza, aki a remények haláláról beszélt. Nem csak a remények haltak meg, hanem számos ember is életét vesztette, és ez elfogadhatatlan. Látjuk a konfliktus, a háború képeit. És nem csak a a közel-keleten, hanem Kongóban, Darfurban, Zimbabvében is ugyanilyen események zajlanak. Sőt, például Zimbabvében politikailag és a médiában is teljes csendben zajlik ez a konfliktus, nem tudunk róla. Kollégáim különböző érdeklődéssel fordulnak ezen problémák iránt. Morgan Ténika asszony úr is azt mondta, hogy ezen a területen nincs nem lehet hierarchiát kialakítani, mindenkinek a halála egyenlő értékű, akár nő, gyermek vagy harcos legyen az illető. Nem lehet sterilen vizsgálni ezt az egész helyzetet. Az egyesek és mások történelmi felelősségét sem lehet sterilen vizsgálni. Azonban el kell gondolkozni azon, hogy milyen méreteket öltött az izraeli válság. Azonban soha nem mondhatjuk azt, hogy a nyugati kormányok elfogadhatják azt, hogy több ezer lövedék csapódik be civil áldozatokat követelve, akárhol is azonnal tűzszünetet kell kitárgyalnunk, és azt, hogy a humanitárius segítségnyújtás megérkezhessen a gázai térségbe, hogy a fegyvercsempészet megszűnjön az alagutakon keresztül. Láttuk azt, hogy például a biztosasszony is emlékeztetett arra, hogy nagyon sok mindent csempésztek ezeken, akár az alagutakon keresztül, akár például dohánytermékeket is, de a legfontosabb az, hogy ne jutson be ott fegyver. És Schulz úrhoz is csatlakoznék, aki sajnos most nincs már itt, nem tudjuk, hogy a Hamasszal hogyan, milyen feltételek között tudunk majd beszélni. Legtöbb kollégám azt mondta, de elnök úr mindenki tovább beszélt, mint én, úgyhogy engedje meg nekem is, hogy befejezzem. 89-ben Yasser Arafat azt mondta, hogy a különböző karták azok már nem érvényesek, és a palesztin népességen belüli megegyezésnek és békekötésnek kell először megszületnie ahhoz, hogy a térségben béke lehessen, és hogy ehhez képe, később csatlakozhasson Izrael, Jordánia, stb. is. Köszönöm. Ha valaki rossz példát nyújt az idő kihasználásában a többieknek, kövessék erre kérem önöket. Uka asszony. Köszönöm, elnök úr. Január 1-én láttuk, hogy teljesen lezárták Rafát. Ez azt jelenti, hogy a civil lakosságnak nincs esélye, hogy meg elmeneküljön a, mindennapos bombázás előtt. Saját szemünkkel, ha nem látjuk, nem tudjuk elképzelni, hogy micsoda szenvedést élnek át az emberek Gázában. Azonnali, hosszú távú, békés megoldásra van szükség, hogy a szenvedésüknek véget vessünk hatalmas, megrázó a palesztin lakosság szenvedése és a pusztítás mértéke. Ezért kérem újra is hangsúlyosan, hogy az izraeli bombázás azon álljon le. Izrael rakétatámadása a Hamas részéről szintén azonnal le kell álljon, és a rakéták ö, csempészése is le kell álljon. A határokat meg kell nyitni azért, hogy a ugrásra készen álló segélyszállítmányok elinduljanak, és a civil lakosságot végre ellássák. Orvosok is ugrásra készen állnak a határon, hogy beutazhassanak Gázába, hogy ki tudják fejteni segítségüket, de a határok lezárása miatt nem tudnak belépni a térségbe. Ezért kérem még egyszer, követelem, hogy nyissák meg a határátkelőket, hogy a segít át tudják adni, nyújtani tudják. Elnök, köszönöm. Vladimír Železni egy percben. Vážený pane předsedo, komu se nesevře srdce, když vidí... Köszönöm, elnök úr. Nagyon komolyan veszük a nő, nők és gyermekek legyilkolását, de nem lehetünk képmutatók. Mely európai ország lenne olyan visszafogott, mint, mint Izrael? és hagy, hagyná, hogy éveken keresztül rakétákat lőjenek ki rá, és fenyegessék civil lakosságának életét. A gázai lakosság nem csak áldozat, ők demokratikusan megválasztották a Hamaszt, és elfogadták a felszabadítás motóját, de nem csak Gáza felszabadítását, hanem Tel Aviv és Hajfa megszabadítását is a zsidóktól hogyha valaki bűnösöket szavaz hatalomra, akkor támogatniuk kell, különösen akkor, hogyha ezek a bűnösök az ő hátuk mögé bújnak, és mecseteket, valamint iskolákat alakítanak át fegyverraktárokká. Láttam olyan területeket, amelyeket brit brombák, tesztabombák töröltek el, és ezek az emberek tudták, hogy kit szavaztak meg. Ezek az emberek a Hamas szavazták hatalomra, és tudom, hogy nagyon sok támogatást kap Gáz az Európai Uniótól, és ezzel a pénzzel egyre több alagutat ásnak, amely, amelynek ke, ke, keresztül fegyverek érkeznek. Gunnar Hökmark következő. Gunnar Hökmark Elnök úr, Két fontos dolog osztja ketté a vitát ma. Az egyik a, fő, a parlament nagy többsége, amely az azonnali tűzszünetet követeli. A másik, a vita másik fele az, hogy jelentős támogatást fejeznek ki az iránt, hogy e, Izraelnek joga van megvédeni magát. Ez a kiindulási pont, amely nagyon fontos az Európai Uniónak is. De fontos a tragédia is, amit Gázában látunk. Minden elvesztett élet önmagában stratégia, független attól, hogy a határ melyik oldalán történt ez. E, ez a tragédia nem lehet kisebb akkor, ha e, civileket leülő rakéták sikere jutnak. Elnök úr, ez tragédia azért is, mert akadályozza a palesztin állam elismerését és a béke megoldását. Tragédia ez azért is, mert eh, a nemzetközi közösség eh, elveit nem tartják tiszteletben, fegyvereket csempésznek be, és eh, rakétákkal támadnak városokat hosszú távon át. Fontos azt látnunk, hogy ez a tragédia, amely a zsidók és a palesztinok konfliktusán alapszik, és nagyon támogatom Chris Davis, aki démonizálni akarta az egyik népet. Ilyen hangokat nem szabad hallani a parlamentben. az izrael és palesztin eh, hat, hat, hatóságok közti konfliktus, a szélsőségek és a mérsékletek közti konfliktusa is. Bármely eh, bárki, aki a gyűlöletet kelti, nem juthat sem, sehova sem el. Hogyha Európa ezt az üzenetet eh, juttatja el, az jobb alapot teremthet a béke kivívására. Köszönöm szépen. Vielen Dank. Äh, Köszönöm szépen. Marek Hivjec másfél percben kap szót. Szeretnék utalni azoknak a szavaira, akik nagyon sok álszent és demagóg érvet sorakoztattak fel e házban. Ez a háború hasonlít többihez, és mégis különbözik. Egy aszimmetrikus konfliktusnak vagyunk a tanúi. Három éven át házilag farbarkácsokat, rakétákat lőttek ki Izraelre, és senkit sem bíráltak vagy vádoltak emiatt. Most pedig Izrael bíráljuk, persze ezt egyszerűen megtehetjük, hiszen Izrael az ENSZ tagja, kormányjal bír, hatóságokkal, amelyeket lehet bírálni. Míg a másik oldalon egy terrorista szervezet áll fenn, amely voltaképpen arctalan, személytelen, és amely a, játszik ö, ártatlan emberek életével, amelyek, akiknek a háta mögé bújik. Aztán van még az aszimetriának még egy vetülete, ugye a palesztin áldozatok számát illetően, de nem ö, ö, számoljuk a, a több ezer megfélemlített izraeli életét, nem lehet persze mérlegelni az áldozatokat. A szavak és a tettek egyensúlya is nagyon nehezen meghatározható, Nemzetközi jelenlét nélkül ez a konfliktus velem szerint sosem jut megoldásra. Hadd szóljak azok nevében is, akik, akik azt mondják, hogy Izrael aránytalan eszközökkel él. Nos, önök azt szeretnék, ha egy terrorista szervezet 7000 rakétát lő neki Gázára? Ez van az arányos válasz Izrael részéről, hogyha ők is 7000 rakétát lő neki Gázára? Itt látnunk kell, hogy egy törvényen kiváló szervezet, ről van szó, meg kell húzni a határt, különben körbe-körbe járunk csak, és nem tudjuk megragadni a valóság lényegét. Ha a tévén nézzük a képeket a, a kontrollőt tudogélve, akkor nem tudjuk megérteni, miben is áll a helyzet. Azt kérem, hogy mindenki tartsa az idejét. Nem akartam félbeszakítani a beszélőket. Schwarzenberg miniszter úr eleve több időt szánt ránk, mint ahogy terveztük. 5 óra után 20 perccel akart elmenni, Kérem, udvariasság okán is, tartsák be az önökre szabott időt. Marion úr tábornok révén biztosan előjár a példával. Nem lehet tartós béke Gázában csak akkor, hogyha ENSZ mandátum alatt a diplomaták ö, erőszakkal ezt rájuk erőltetik. Izrael úgy tűnik, hogy elutasítja első alkalommal ezt, azt, amit a palesztinok próbálnak elérni. Fel kell lépnünk, mégpedig annak érdekében, hogy a konfliktusban álló felek megállapodásra jussanak a lehető leggyorsabban. Tudom azonban azt is, hogy ez a misszió a legtotálisabb mm, részrehajlás mentességet fogja tőlünk elvárni tennünk kell, de Pöttering elnök úr, miért is ne az euromediterrán partnerségen belül? Lépnünk kell, hiszen az amerikaiak már is úgy gondolják, hogy ők az izraeliek pártját fogják fogni, az arabok pedig majd a palesztinokét. Nekünk szerintem fel kell készülnünk arra, hogy közvetítő félként lépjünk fel ebben a helyzetben. Köszönöm, már csak azt is, hogy tartotta az idejét. Zaleszki képviselő két percben elnök úr, biztos úr, miniszter úr, hosszú ideje a, a, a megszállás düsnek, erőszaknak adott tápot, és, és azért Hamas hatás is beállt, ami nagyon súlyos tényező. Elfogadhatatlan az, hogyha az arabok tagadják Izrael létét, és a Hamas is ezt teszi, valamint az is, hogy a gyermekek mögé bújva támadnak de az sem megengedhető, hogy folyamatosan veszélyeztessék az izraeli gyermekek életét. A kérdés persze az, hogy az agresszió ezen ördögi körét meg tudják-e törni a jelenlegi izraeli hatóságok, és a hat éves erőszak történetét meg tudják ezt szakítani, és vajon képesek a két állam megoldását precízen meghatározni. Ebben a kérdésben nem nemzetközi közösségnek belértve az EU-t is segítenie kell. Vajon Izrael tudja fogadni ezt a kockázatos megoldást? Ez a kérdés. De persze van-e más megoldás? Várható, várható az, hogy a, a Hamas majd kihal, vagy hogy agyonbombázható. Hát ezek naív várakozások. Úgyhogy még több bátorságot kívánok az izraelieknek. Ha a nyugati hatalmak nem hoztak volna létre 1948-ban két államot, hanem hoztak létre, hát most legalább meg, most meg kell tegyék. Felelősséget viselnek, és ez a felelősség nem halványult el az évtizedek során, úgyhogy bátrabban kell fellépnünk a stratégia érdekében. Elnök, köszönöm, különösen, hogy adott az idejét, Beatrice Patri másfél percben. Nincs itt, hát, akkor Jelko Kacsin egy percben. izraelska država je izraelski... Izrael hadseregének azt a parancsot adta, hogy semmisítse meg a Hamaszt Gázában. Ez, ez a, az akció ugyanakkor palesztin áldozatok, gyermekek, asszonyok halálát is elhozta. Ezek nem a Hamas tagjai. Így elmondható, hogy a, a, a katonai beavatkozás mértéke aránytalan és, és hatalmas nem lehet, nagyon nehéz békét kötni olyan felek között, akik el sem ismerik egymás létét. Tehát az első cél az kell tehát legyen, hogy fegyverszünet jöjjön létre. Izraelnek el kell ismerni a Hamaszt ehhez, és be kell, el kell kezdeni a párbeszédet, és hasonlóképpen a Hamasznak is el kell ismerni Izrael létjogát. Minden béke jobb, mint az észszerűtlen háború, a, a fegyveres erőszak tehát helyet kell adjon a politikai eszközöknek. Izrael nem tudja imázsát evíteni, hogyha nem képes a fegyverszünetet létrehozni. Elnök, könnöm, Anna Hibáskova két percben. Vážená paní komisařko, dovolte mi pogratulovat vám k výsledku. Köszönöm szépen, biztos asszony, hadd gratuláljak a mostanáig elért eredményekhez és a tárgyalásokhoz amelyet az elnökségi trojka ért el Izraelben. Tudom, hogy ez az ön missziója volt, hogy a humanitárius folyosóról tárgyalásra hívta az izraeli hatóságokat. Először történt meg, hogy Európa, Európát Izrael komolyan vette, és a cseh elnök, elnökség nagyon fontos képviselője az EU-nak. Az Európai Parlament tegnap egyetértette egy határozatban, amely kivételes jellegű egy ilyen helyzetben, mert kiegyensúlyozott, és mert ezt elfogadhatják a parlament mindkét oldalán. Nem tettünk egyenlőségjelet a fennálló állam és a terrorista mozgalom között. Követeljük Izrael állam elismerését, és a Hamas tól követeljük, hogy állítsa le a rakétatámadásokat, tartós tűzszünetet követelünk, amit azonban nem tettünk bele a határozatba, az a hozzáadott érték. Az, hogy milyen feltételekkel eh, lehet elérni, megállítani a támadásokat, és itt a kulcs szerepe Egyiptomnak van, mert Egyiptomnak kell leállítani az alagúton történő fegyvercsempészetet, Mit tesz a tanács ebben a pillanatban? Mi a tárgyalásnak a lényege Egyiptommal a, technik, a műszaki küldöttség monitorozásában, amely felülvizsgálná a RAFA átkelőpont ellenőrzését. Mit mondjunk ma, e, ma este az egyiptomi minisztereknek, és hogyan tudunk, tudjuk a legjobb tárgyalási pozíciót elérni? Köszönöm szépen. Köszönöm, Rózsa képviselő egy percben. Köszönöm, elnök úr. Egy percem van. Az Európai Bizottság is felhívta a két konfliktusban levő felet arra, hogy a, ez, a 1860-as ENSZ határozatot tartsák tiszteletben. Fontos, hogy elfogadjuk azokat a garanciákat, amelyek lehetővé teszik a hosszú távú megoldást, lehetővé teszik elős, elsősorban a, B, a tűzszünet megkötését és a humanitárius segély eljutatását. Ugyanakkor a hosszú távú béke csak politikai tárgyalások eredményeként jöhet létre. Nagyon fontos ebben, hogy az Európai Unió együttműködve az Arab Ligával és Egyesült Államokkal szélentősebb politikai szerepet játszon ebben, mint korábban tette. Egy ilyen régi régóta húzódó konfliktust mindenképpen politikai megállapodással lehet csak leállítani. A két államon nyugvó megoldásra törekedve lehetővé téve, hogy a palesztinok és izraeliek békében éljenek, tiszteletben tartva a nemzetközileg meghúzott határokat, és ez egy térségbeli biztonsági rendszer létrejöttét is lehetővé tenné. Kasztolidis képviselő a következő. We are debating yet another humanitarian... Egy újabb humanitárius tragédiáról folytatunk vitát az országomnak a szomszédságában két olyan partner is van, ahol hasonló dolgok zajlottak, és a palesztinok még mindig nem, fe, nem fogadták el azt, hogy az öngyilkos bombák vagy a rakéták soha nem fogják megszüntetni a megszállást az ő területükön. Izrael pedig nem jött rá arra, hogy egy ilyen kiterjedt katonai reakció új potenciális öngyilkos támadókat és új rakétákat fog eredményezni. És mi van az ártatlan civilekkel, a nőkkel, gyermekekkel, akik nem harcolnak? Velük senki nem törődik. Senki nem gondol arra, hogy gyermekeket összeégetnek, traumatizálnak, ö, megcsonkítanak a Hamas, mégpedig Palesztinában és Izraelben egyaránt. Mi a szobáink kényelmében nézzük a tévében azt, hogy hogyan zajlik ez a véres háború. De mit tehetünk? Csak a klasszikus hibáztatási játszmába menjünk bele? Ez nem fog segíteni a civileken. Lehet, hogy határozatokat akarunk elfogadtatni, de ez a civileken nem segít. Hogyan tudunk a szavaktól a tettek mezejére lépni? Ideje, hogy az érdekelt felekkel tárgyaljunk arról, hogy legyen egy nemzetközi haderő, ahogy az más kollégák is javasolták, amely majd bevonul Gázába amelynek van egy jelentős arab országokból érkező rendőrökből álló része, amely együttműködik a palesztin hatóság rendőrségével is, és ENSZ mandátum alatt gyakorolja hatalmát, az Európai Unió pedig megpróbálja a nemzetközi közösséggel együttműködésben a rakétakilövések megszüntetését elérni, és a határátkörehelek megnyitását biztosítani. Nem engedhetjük meg azt, hogy további civil áldozatai legyenek ennek a konfliktusnak. Giulietta Chiesa következik. Köszönöm. Piero Gobetti, egy olasz antifasiszta azt mondta, hogy amikor az igazság mindig az egyik oldalon van, akkor nem létezhet olyan megoldás, amelyben apró különbségeket is figyelembe veszünk. És ez a helyzet Gázában is. Írorsz, hogy Izraelnek az a, előtt kell abba hagyni ezt a katonai akciót, mielőtt szégyent hoz saját fejére. Egy gettót bombáznak és tizedelnek meg, egy olyan népet, akik már magukat is szinte teljesen ki, egy, egy olyan nemzet, amelyik majdnem áldozatává vált annak, hogy kiirtották, most egy másik nemzetet próbál meg hasonlóképpen kiirtani. A Izrael biztonságát senkinek nem szabadna ö, kockáztatnia, és nem szabadna kétségbe vonni Izrael jogát arra, hogy létezzen. Azonban, ha megvizsgáljuk azt, hogy milyen egyensúlyban vannak az áldozatok a két oldalon, akkor azt látjuk, hogy a palesztin állam békés kialakulását próbálja megakadályozni Izrael, ezért kell nekünk Izraelt megakadályoznunk ebben. Szapalod a két percben. Köszönöm, elnök úr. Szeretném megköszönni a soros elnökség képviseletben működő cseh külügyminiszternek, hogy kicsit tovább üldögél velünk ma délután, mint tervezte nem szoktuk meg az ilyen türelmet a soros elnökség részéről. Úgy vélem, Muscardini asszony, aki a, arról beszélt, hogy a területi, milyen helyzet alakult ki a területen, és fontos, annak fontosságáról, hogy helyben kell megismerni a, a térséget, nem e, valamiféle turisztikai utazást értette ez alatt. Többen közülünk többször jártunk Palesztinában, és megfigyelőként működtünk a választások során például a térségben, és meg vagyok győződve arról, hogy csak helyben tudjuk megérteni, helyben látva a, kérd- a dolgokat, megérteni, hogy, hogy mi is azoknak a gyökere. És ezek a gyökerek évtizedekre nyúlnak vissza, és az is tény, hogy sosem vállaltuk felelősséggel e problémák megoldását, és nem olyan egyszerű a két fél közötti konfliktus miben létének megértése. Én magam is jártam Izraelben és Palesztinában több alkalommal, és tudom, hogy nem csak két fél harcol itt egymással, hanem három legalábbis. Terroristák, az izraeli állam és a palesztin nép, amelyiknek többsége ö, békés, bérsékelt ember. A Hamas némiüket képviseli ugyan, de nem a teljes palesztin lakosságot. Fontos látnunk ezt, és ha azt vizsgáljuk, kik lettek áldozatok az izraeli oldalon, kik azok a gyermekek, akik meghaltak, megsérültek a rakéta, a Hamas Kassam rakétai által, vagy megnézzük, hogy mi történik Cisziordániában, vagy a gázai övezetben, akkor látnunk kell, hogy felelős módon kell fellépnünk, ahogy ezt a biztos asszony is mondotta, és ennek mikéntje Abu Mazen támogatása, aki most a leggyengébb pozícióval bír az érintett felek közül jelen pillanatban. És valamit tennünk kell a palesztinak érdekében, akik megszenvedik mindezt. Κύριε Proedre, η κοινή γνώμη σε όλη την Elnök úr, a közvélemény egy dolgot kért tőlünk, hogy veszünk, vessünk véget a tömegmészárlásnak Palesztinában. Palesztinában. Ítéljük el a rakétátámadásokat, de állítsuk meg az izraeli állami terrorizmust. El kell érnünk, hogy Izrael eh, tiszteletben tartsa a nemzetközi törvényeket, helytelen, hogy fehér foszfor tartalmú lövedékeket használnak, vagy bármilyen mást, amely, á, amely ártatlan nőket és gyermeket öl meg. Afrikában, vagy a világ más részén azonnal beavatkoztunk volna, és a BT határozata kötelező érvényű lett volna, de Izraellel csak vitatkozunk, vitatkozunk, és nem teszünk semmit. Minden eszközt fel kell használnunk, a társulási egyezményeket is, hogy leállítsuk Izrael kritikátlan erőszakát Palesztina ellen, és hogy beengedje, beengedje a humanitárius segélyeket. Ők felelnek a népírtásért. Azonnali tűzszünetre van szükség, és meg kell nyitnunk Gázát, amit ezt tiszteletbe kell tartani. Tímezor két percben a következő. Elnök úr, biztos úr, a gázai rettenetes események az elmúlt két hét során nemzetközi részről elítélte Izraelt. Láttuk kollégáinkat e vita során, hogy azon versenyeztek, hogy ki tudja keményebben elítélni a zsidó államot. Ám egy ország számára a közel-keleten pontosan ez volt a cél. Izra- Irán az, aki lőszert, rakétákat és modern fegyvereket szállít évek óta a Hamasnak, pénzt, képzést nyújtanak a Hamas fegyveresei számára, Céljuk éppen az volt, hogy eh, provokálják Izraelt, hogy szárazföldi háborúba kezdjen, amelyet aztán rettenetes fotókban, eh, gyermekek holtesteiről készült fotókban ölt testet, amelyetről a televízió is sugároz, és a, amely a végsősorban a fundamentalista iszlám és az iráni mulláhok eh, jövő képét, az iszlám egységét szolgálja. A teheráni fasiszta rezsim szponzorálja a közelkeleti háborút és terort, és a hát tragikus eredmény pontosan az a cél, amelyre Teherán törekedett. Részben eltereli az iráni közvélemény figyelmét az olajár csökkenéséből adódó gazdasági válságra, és a nemzetközi figyelmet is eltereli a mullahok atombomba gyártási törekvéseiről. Irán arra törekszik, hogy a közel-kelet meghatározó hatalmi tényezője legyen, ők akarják egyesíteni az iszlám erőket saját totális iszlám közösségükben, ahol a, ahol a sajtójoga, a nők joga és egy sok emberi jog a lábbal tiportatik, és a nyugat semmit sem tesz, hogy szembenézzen, szembeforduljon az izraeli agresszióval, holott rengeteg bizonyíték szól arról, hogy a mullahok szponzorálják a terrorista szervezeteket, pénzelik azokat, és ö, még a az iráni mujahedin mozgalmat sem teszik a terrorista listára, nem teszünk semmit Irán ellen, valamit pedig itt változtatni kell. Elnök Richard Howard a következő. Eh, eh, Ez a parlament itt ma nyilván támogatja az SBT 1860-as támogatát, ezt nyilván késlekedés nélkül végre kell hajtani. Az egyik képviselőként, aki Gázába ellátogatott a blokk alatt, azt mondjuk, azt tudom mondani, hogy a tűzszünet nem elég. A terroristáknak és a rakétákat kilövőknek azonnal minden tevékenységüket be kell szüntetniük annak érdekében, hogy a gázai nép élhesse életét. Ez a nemzetközi humanitárius ö, jogszabályok értelmében az egyetlen teendő, tehető dolog. Egyáltalán nem megfelelő módon próbáljuk a helyzetet kezelni, és természetesen ott van az arányosság problémája is. 139 gyermek halt meg a konfliktus eleje óta, és 1271 gyermek sérült meg a gázai oldalon, ez nem igazolható önvédelemmel. És végül, elnök úr, a Ciprián a Izraelből azt mondta, hogy Izraelnek fel kell függesztenie jelen pillanatban a tárgyalásokat ezen okokból, de szerintem erről le kellene mondani. Köszönöm, Mihály Gáler képert. Az... Köszönöm, elnök úr. Először is azonnali hosszú távú fegyverszünetre van szükség mind a két fél részéről. Ez azt hiszem konszenzusos véleménye házban. De ezt követően az EU és a nemzetközi közösség egésze foglalkozni hivatott a, a, az emberek sorsával. Ezt nem szabad Izraelre és a Hamaszra hagyni a palesztinok sorsát a Hamas nem képviseli a Gázában lakók érdekét, hiszen jól tudta Hamas, hogy a hosszú rakétatámadásokra Izrael reagálni fog majd előbb-utóbb. Az elmúlt év során úgy tűnt, hogy a Hamas támogatottsága csökken a, a Fatah javára. A Hamas tehát úgy számol, hogy a palesztin áldozatok nagy száma révén cinikus módon tudja növelni ismét saját támogatottságát a palesztin lakosság körében, Izrael mások oldalon szinte kizárólag saját állampolgára érdekét követi. A nemzetközi bírálat tehát leginkább az izraeli katonai műveletek mértékét illeti, és azt, hogy nagyon sok polgári áldozata van ennek. Mi, európaiak nem szabad, hogy szemet hunjunk e felett, és nem csak egy új fegyverszünetet kell kitárgyalnunk, és nem csak az infrastruktúra újjáépítését kell finanszírozni. Láttam a biztos asszony levél tervezetét, amelyet a Költségvetési Bizottságnak nyújtott be ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy az egyiptomiak is megfelelően ellenőrizzék a határszakaszokat, és ne engedjék meg a fegyverek csempészését. És az egész kvartett beleértve az erőteljesebb arab jelenlétet is közösen lépjen fel Gázában, akár katonai erőkkel és egy komoly felhatalmazással, annak érdekében, hogy az palesztinok, izraeliek és egyiptomiak érdekét képviselje. Ugyanakkor ezzel időben fel kell gyorsítani a béketárgyalások folyamatát. Különben attól tartok, hogy egyre gyakrabban kerül sor a gázaihoz hasonló konfliktusra, és ez sem a palesztinoknak, sem az izraelieknek nem jó. Elnök, köszönöm azt is, hogy pontosan tartotta az idejét. Michel Angel Martinez Martinez. Köszönöm szépen, elnök úr spanyol szocialistáként szégyenkezéssel, elborzadással néz, nézzük a fájdalmat, és reméljük, hogy e, elkövetkezik a béke mindazoknak, akik a legjobban szenvednek. E, borzalommal tekintünk a halott gyermekekre és szenvedő nőkre, a gázai gettó bombázására. Ez minket a Gernikára emlékeztet, amelyet a német Juncker bombázók tettek földdel egyelővé, és az Európai Unió és a bizottságoknak meg kell állítani ezt a bűnös agressziót, ki kell mutatnunk megbotránkozásunkat, mert ilyen fenyegetésnek nem lehet kitenni magunkat. Szükséges határozottsággal kell fellépnünk, ezért a történelmi tőlőszék elé járunk, és egyre fontosabb az, hogy nyitva tartsuk a remény ajtaját, az uniónak támogatnia kell az UNSC határozatát, ki kell teljesítenünk egyezmény, e, Izraelet kötött egyezményünket, melyet fel is függeszthetünk akkor, hogyha úgy viselkednek, ahogy azt most teszik. Természetesen a Hamász igen nagy problémát okozott számukra. Köszönöm szépen. Van Ornán képviselő két percben a következő. Szeretném kifejezni, szeretném kifejezni együttérzésemet az áldozatokkal, Izraelben is és Gázában is, akik megszenvedték az elmúlt hetek és hónapok konfliktusát. Gondoskodnunk alapfelől, hogy az, az agályok ne torzítsák megértésünket, és tisztalátásunkat. Gázában a Hamas egy terrorista államot jött létre, hozott létre. Palesztinokat is leölt, akik ellenezték az uralmakat, a palesztin hatóságot megfojtotta, terrorista támadásokat indított izraeli polgárok ellen, sőt megtagadta Izrael állam létét, nem fogadja el a korábban megtárgyalt béke feltételeket sem. Hanan Ashravi három, évvel, három hónappal ezelőtti szavait idézem, amikor megfigyeltem a palesztin változásokat. Ő előre megjósolta, hogy a sötétség erői ragadják magukhoz a hatalmat, majd hát teljesen igaza volt. Nem szabad, hogy meglepődjünk, hogy egy Hamas képviselő büszkén mond, beszél arról, hogy az, a, a halál a palesztinokat szolgáló iparág arról beszélt, hogy az emberi, a polgárokat katonai célok fedezésre használják, és öngyilkos merénylőkkel operálnak. A, a, ellene van nemzetközi szabályoknak bármi módon, hogy a civilekkel így élnek vissza. Mit várhatunk Izraeltől, miközben folyamatosan tervezett támadásnak teszik ki polgáraikat? A nemzetközi közösség nem nagyon figyelte erre a problémára mikor Izrael nem erőszakos lépéseket tett, például blokkáddal zárta el a, a gázövezetet, vagy lekapcsolta az áramot, akkor bírálták. Most katonai eszközökkel válaszol a Hamas provokálására, most a nemzetközi közösség elítéli. A palesztinok sorsát azok pecsételték meg, akik nem avatkoztak be annak idején a nemzetközi közösség, amely elfogadta a korrupciót, a szélsőséges uralmát, és az arab közösség, amely évtizedek óta nem tett semmit annak érdekében, hogy a palesztinok életkörülményei javuljanak. Elnök úr, egy marsal terve van szükség a közel-kelet számára, nem csak békefenntartókra van szükség Palesztinában, hanem egy megfelelő polgári közigazgatás, a korrupciómentes igazgatás, és ezt nemzetközi ellenőrzés kell, hogy biztosítsa. Először azonban a terroristák támogatását, fegyver és pénzügyi támogatását kell elvágni. Tiene la palabra por un minuto el señor de Rosa. Thank you very much, Mr. De Rosa úr, egy perc. I could agree with... Köszönöm szépen. Egyetértek Van Orden szavaival, aki azt mondja, hogy a, a sen, semmi nem igazolhatja az az izraeli bombatámadásokat, ez az alapvető elv. Be kell állítani a bombázásokat, legyen az, jöjjön az izraeli vagy a Hamas oldal, oldaláról. Remélem, hogy a határozatot nagy, nagy többséggel támogatjuk majd holnap. A bizottság kezé és a tanács kezében van az, hogy mindkét fél, félnél leállítsa a gyilkolást. Gázaban tartják nyitva a világ legnagyobb börtönét, amely az elmúlt hetekben mészárszéké változott. A civilek gyilkolása, emberek, nők, gyermekek gyilkolása megakadályozza a két állam létrehozásának folyamatát. Amíg Izrael nem vesz részt a lényegi tárgyalásokban szövetségeseivel és szomszédaival, egyetemvé kell tenni Európa részéről, hogy a háború fokozását a mi reakcióink fokozása követi. Köszönöm szépen. Köszönöm, de rossz. a asszony a szóképpen. Bizottság, tanácsképviselői kollégák. Cinikusnak tartom, ahogy a gázai válság kapcsán a felek viselkednek cinikusnak és elfogadhatatlannak tartom hogy a hamasz élő pajzsként használja a civil lakosságot nem kmélve a gyermekeket sem. cinikusnak és embertelennek tartom az izraeli álláspontot amelyik önvédelemre hivatkozva aránytalan eszközökkel él amikor halomra lövi a gázai civil lakosságot leginkább sújtva és nem kmélve a gyermekeket sem cinikusnak és hazugnak tartom azt a nemzetközi diplomáciát tisztelet a kivételnek amelyik látszatot igyekszik fenntartani de ennyi nap után sem tudja elérni a polgári lakosság a segélyszervezetek védelmét és sajnos nem tudja megvédeni a gyermekeket sem. a gyermekekért emelek szót mert nem létezhet olyan cél amelyik szentestheti ártatlan életek értelmetlen kioltását számunkra minden gyermek élete egyformán értékes kell legyen a határ bármelyik oldalán éljen is. ez az alapaxióma amit minden szemben álló félnek egyaránt és egyformán fontosnak kell tartania ha valaha is őszintén békét akar a térségben az emberi élet tisztelete a civil lakosság védelme mint érték elfogadása a humanitárius segtségnyújtás elősegtése lehet az az alap amin keresztül el lehet jutni egy tartós tűzszünethez egy palesztin megbékéléshez és egy tartós palesztin izraeli békéhez. Köszönöm szépen, Mitchell egy perc. Elnök úr, Hamas terrorizálja az izraeli lakosságot, és a bosszút kiprovokálta. Ebből a távolságból úgy tűnik, hogy néhányan még örülnek is annak, hogy gyermek mártírok vannak az ügyük érdekében, ők így pusztultak el. Tehát mennyire borzalmas, hogyha ezt az emberek így elfogadják. Én soha nem tudtam így gondolni a terrorizmusra, és most bírálom Izraelt is, aki nem képes az békés együttélésre ebben a régióban. De nem szabad ö, elmennünk a gázai események mellett morális bűntudat nélkül, hiszen a reakció teljesen aránytalan, a gyermekek halála pedig ö, egyszerűen elfogadhatatlan. Ez szégyen. Az új EU-izraeli megállapodást én nem ö, elleneztem, de emlékeznünk kell arra, hogy mit mondott tavaly a Dalai Láma itt a parlamentben az, hogy például Kínában együtt kell működni annak érdekében, hogy a tibetieket megmentsük. De ugyanezt kell tennünk Gázában is. Hogyan lehet ezt a felháborító dolgot elviselni? Hogyan lehet elmenni emellett, anélkül, hogy tennénk? Akik tegnap részt vettek a külügyi szakbizottság tegnapi ülésén, láthatták ezt a véleményt megnyilvánulni. Azt kérem a bizottságtól és a tanástól, hogy legyen, hogy fogadják el a humanitárius csomagot, ami már készen van, és segítsünk ezeken a szenvedő embereken az első alkalommal, hogy lehetséges. Köszönöm, Michel úr, mondja az elnök. Schönberg, Senyor Schwarzenberg, Senyor Schwarzenberg. Schwarzenberg úr. Schwarzenberg, si, si tiene usted prisa y quiere usted hogyha sietünk, és szeretnénk meghallgatni az ön nyilatkozatát, itt az ön ideje. Schwarzenberg úr. Which are important uh, to be amelyekre válaszolnunk kell. A vita elején többen említették, Elnézést kérek, felállok. A vita elején sokat említettek egy dolgot, ez pedig a következő volt, hogyha felveszük a kapcsolatot a Hamasszal, én azt gondolom, hogy erre még nem jött el az idő. A Hamas az elmúlt hónapokban terrorista szervezetként viselkedett, és amíg így viselkedik, addig hivatalosan nem lehet vele felvenni a kapcsolatot az EU képviselői részéről. Elismerem, mivel öreg ember vagyok, hogy számos terrorista szervezetet láttam, eh, melyek eh, egyre tiszteletre méltóbbá válták, és végül elfogadta őket a nemzetközi közösség. Láttam ezt Afrikában, és láttam Írországban is, más helyeken is ez megtörténik. De először is le kell állít, ne, nem szabad, hogy terrorista szervezetként működjenek, és akkor készen leszek arra, hogy tárgyaljak velük, de addig nem, amíg abban nem hagyják a terrorista cselekményeket. Ki kell jelenteni ezt, mert az Európai Unió nem adhatja fel elveit megvannak a mi módjaink, a közvetett kapcsolatfelvétel, amelyet a, a régióban dolgozó politikusok végeznek, az fontos és helyes, de az idő még nem érkezett el arra, hogy az Európai Unió kapcsolatot vegyen fel a Hamasszal közvetlen módon, bár ezt el kell érnünk. Ami pedig Egyiptom szerepét illeti, az dicséretre méltó, mert fontos szerepet játszott az elmúlt hetekben, hiszen megpróbálta elérni, és nagyon keményen dolgozott azért, hogy fegyverszünetet érjen el a, folyamat, a béke folyamat végén. És tudom, hogy milyen nehéz a kérdés. Folyamatos kapcsolatban állunk az egyiptomiakkal, Tudjuk, hogy milyen fontos munkát végeznek, és gratulálni szeretnék nekik ezért. Fennáll a kérdés ugyan, hogy hogyan tudjuk segíteni a régiót. Először is, akik a helyszínen vannak, azoknak meg kell mondanunk számukra, hogy nekik mire van szükségük. És akkor el tudjuk dönteni, hogy mit tudunk megadni nekik. Nekünk, ők, minket kell megkérni ők. Az Európai Unió és annak számos tagállama készségét fejezte ki, hogy minden lehető módon segítsen. Technikai módon, segélyekkel, a szükséges dolgok előkészítésével, de először is mindennek az érintett államok egyetértésével kell történnie, ez az első megoldandó feladat. Ha jól emlékszem, egy fontos javaslatot hallottam, az pedig az volt, hogy egy, e, előkészítsünk egy közel-keleti Marshall tervet. Ez egy nagyon jó ötlet, és e, követnünk kell. A régiónak egy általános felépítésre van szüksége azon e, elvek alapján, amelyet, amelyen alapján Európát is a háború után újraépítették. Fennáll a kérdés, hogy mit gondolok Ferrero Wagner előadásáról, aki elmondta, hogy mit ért el a küldetésük. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat értek el, és szeretném elismerni az ő munkáját a humanitárius téren, de hadd mondjam el, hogy a nagyon bonyolult tárgyalások révén, amelyek a közelkelten folynak, A szándék, amelyet a mi küldöttségünk már kialakított a közelketi látogatása során, arra koncentrált, hogy mi a szükséges, és ezt megvitattuk a felekkel is, és e, ez a terv azóta is érvényben van. Vita folyt arról, hogy fokozzuk-e Izrael, Izrael fenntartott viszonyunkat. Ahogy önök is tudják, született a miniszterek tanácsa hozott egy döntést júniusban arról, idén júniusban, amely, amelyet kizárólag az Európai Unió minisztereinek döntésével lehet megváltoztatni. Ezt nem lehet megváltoztatni akkor, hogyha a legtiszteletre méltóbb Európai Unió képviselők elutaznak Jeruzsálemben. Ebben a helyzetben azt gondolom, hogy még korai lenne megvitatni azt, hogy miként lehet fokozni az izrael fenntartott viszonyunkat, és hogy legyen-e csúcs találkozó a közeljövőben. Ennél sokkal fontosabb és sokkal sürgősebb kérdéseket kell megmondani, de csak szeretném kijelenteni, hogy a miniszterek tanácsának eh, kijelentése érvényben van. Mit lehet tenni aznak érdekében, hogy megállítsuk Izet? Eh, legyünk ősz, őszinték, nagyon keveset. Izrael úgy cselekszik, ahogy szokott, és eh, mivel régen barátai vagyunk Izraelnek, és ezt már korábban is elmondtam, nem igazán örülök annak, amit csinálnak. Szerintem politikájuk káros saját magukra nézve is. Ez egy dolog de az Európai Uniónak nagyon kevés lehetősége van a beszédeken túl arra, hogy bármit is tegyen. Ezt nagyon őszinten el tudjuk mondani a partnereinknek, elmondhatjuk ő, ő, nekik, hogy ők oldják meg a közelketi helyzetet, ezt a helyzetet a résztvevő feleknek, Egyiptomnak, Izraelnek és a Palesztinák kell megoldani az Európai Unió segíthet ebben, és mindenféle segítséget felajánlhat, és hogyha tűzszünetet elérték, akkor elérték azokat a célokat, amelyeket a harcoló felek lefektettek. Segíteni kell Gázát nagyon sok módon, oly módon abban, hogy infrastruktúrákat felépítsék, de Nincs hatalmunk arra, hogy megállítsuk őket. Nem mondhatjuk azt, hogy állj, nem ez a mi feladatunk. Mi nekünk parlamentként nem, mi ne, nem küldhetünk ö, csapatokat ö, a térségbe. Nincs ilyen lehetőségünk. És mindkét oldal ö, függ más ö, erőktől, és Izraelnek hatalmas szövetségesei vannak Európán kívül is. Tudunk segíteni, fel tudjuk ajánlani szolgáltatásainkat, és így, így módon nagyon sokat értünk el. De ne ö, becsüljük túl a felelősségünket. Köszönjük szépen, köszönjük szépen Schwarzenegger úrnak, mondja az elnök. Most pedig a spontán kérdések része következik. Karim úr kérte szót. El kell ismernünk Izrael jogát az önvédelemhez. Ha ez, a hely, ez igaz, akkor ugyanakkor az, az arányosság elvét is be kell tartani. Az, hogy Izrael ezt nem tartja be, teljesen világos és ö, helytelen eljárás. A foszforbombák használata polgárlakosság ellen nem egyeztető össze a civilizáció szabályaival. Tény persze, hogy az EU magában nem tudja megoldani a problémát, de van egy úgymond egy fehér elefánt a szobában, az Egyesült Államok szerepe ez, amelynek ö, igazságtalan és részrehajló a hozzáállása. Stratégilag kiszámolt, kalkulált az Izrael támogatása, ugyanakkor február 20-a Obama úr gyorsan közeledik, Kérdés, hogy a közös értékeket alapját helyreállítjuk-e az EU és az USA között, vagy Obama úr együttműködik-e velünk mindenki védelmében. A palesztinok is kérdezik önt, hogy vajon hogyan engedheti meg az ön állama, az Egyesült Államok a katonai eszközök használatát. A, fontos, hogy lássa a saját szemével, hogyan erősödött meg a Hamas Gázában nem segítjük sem Izraelt, sem a palesztinokat a háború eszközével, azonnali fegyverszünetre van szükség, ez a kiinduló lépés. Burke! Burke úr, szó egy percre. Köszönöm, nagyon világos, hogy ebben a konfliktusban résztvevő felek nem tartják tiszteletben a humanitárius jogokat és szabályokat, és a gázaiak nagyon magas árat fizetnek ezért kell, hogy legyen valamilyen olyan szabály valahol a nemzetközi jogban, ami az arányosságot kifejti. Az elrettentést, hogyha ez a háború indoka, akkor valamilyen arányosságnak kell, hogy párosuljon. Az izraeliek nem elég óvatosak, nem elég gondosak. A Hamas nagyon gyorsan elkezdte támadásait Izrael ellen, de az izraeli reakció aránytalan, véleményem szerint. A számok magukért beszélnek. Több mint 900 palesztin halt meg, és sokkal kisebb az izraeliek száma, akik elhaláloztak, 11 néhány emberről van szó. A nemzetközi jogokat tiszteletben kell tartani, de ugyanakkor nem felejthetjük el azt sem, hogy a Hamas az EU terrorista szervezetek listáján szerepel továbbra is. El kell, hogy utasítjuk az ő fegyveres küzdelmüket folyamatosan elutasítja a Hamas Izrael létezéshez való jogát, és a hasonló fegyveres területeknek el kell ismerniük azt, hogy a dél-izrael népének is joga van bombázás nélkül élni. Mladenov! úr kap egy percben szót. Köszönöm, elnök úr. Mindazok, akik figyelemmel kísérik izraeli-palesztin konfliktust, eljött az ideje, hogy felkiáltsunk kétségbeesésünkben. Mégsem sincs erre szükség talán, mert a legnagyobb veszély, a legnagyobb feladat az, hogy megértsük ténylegesen, hol rejlik a probléma, meg kell értsük, hogy nincs hosszú távon megoldás anélkül, hogyha meg leállítják Izrael rakétával a lövését. Ugyanakkor meg kell nyitni Gázát a humanitárius segélyek előtt, és azt hiszem Perez elnöknek teljesen igaza volt, amikor azt mondotta, hogy Gázát meg kell nyitni a segély előtt, és le kell zárni a rakéták árama előtt alapvető, hogy ezt mindenki megértse. Nem lehet visszatérni a status quo antéhoz. Több dolgot kell látnunk. Először is a parlamentnek kell mind a két fél tárgyalnia, fel kell állnunk a tanács és bizottság erőfeszítése mögött, támogatva azokat, és erőteljesen kell támogatnunk az egyiptomiak által elkezdett tárgyalási folyamatot, mert ez vihet csak egyrészt fegyverszünethez, amelyet mindannyian várunk, és a végső megoldáshoz is. Köszönöm, Ladenov úr! Gilasszony szó egy percben. Uh, úr. Nem csak a képviselőket dühíti a gázai fejlemények, de az európai közvéleményt is dühti őket az a gázai emberek szenvedése, az izraeli blokád és ezeken túl a rettenetes e- izraeli katonai támadás, különösen nők és gyermekek ellen a világ közössége azonnal öm, tűzszünetet követel, de ez söketfületre talál, nem jutnak be a segélyszállítmányok. Izraelnek legalábbis tisztelnie kell a nemzetközi jog előírásait, és amíg ezt megteszi, addig e, Izraelt nem tudjuk támogatni a nemzetközi közösség részéről. Sajnos az ENSZ határozatát félretették. Sajnálatra méltó, hogy az EU-nak még a szerepét kell, szeretnie, kell keresnie. A mostaninál erősebb eszközökhez kell fordulnia, nem csak a viszonyokat kell fokozni. Vannak kereskedelmi part partnereink, mi vagyunk a legfontosabb kereskedelmi partner, tehát tudjuk ezt, ezt a szerepünket gyakorolni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Gilasszony. Macaki úr a hozzászólom most. Elnök úr, biztos asszony, etikus szempontból elfogadható és megbocsátható a nemzetközi jog szempontjából, hogy annak érdekében, hogy a Hamaszt semlegesítsék, Izrael jelentős katonai hadműveletbe fogott, megsértve az ENSZ határozatokat és az emberi jogokat, és egy másfél millió civil állampolgárt egy csapdába. Vajon ez összeegyeztethető-e a saját európai értékeinkkel, az igazság és a demokrácia jogaival. az izraeli lobby olyan erős, hogy az Egyesült Államokat és az EU-t is arra kényszeríti, hogy ölbetett kézzel nézze azt a rettenetes autorizás sorozatot, amelyet a terrorizmus elleni harc örve alatt folytatnak. Ha a válasz erre a kérdésre igen, akkor ö, bátornak kell nevezzük az izraeli kormányt. Ha pedig nem a válasz, akkor el kell ítéljük erőteljesen Izraelt, és gyors, hatékony lépéseket kell tegyünk akciója ellen, beleértve a kereskedelmi szankciókat is, annak érdekében, hogy véget vessünk a gázai mészállásnak most és a jövőben is. Egyetértek a, a most eltávozott miniszterrel, nem értek vele egyet, mert hogy igenis sokat tehetünk, és kell is tennünk. Most pedig egy percre Kirk úr kapja meg a szót. Gyürk úr. Oké. Okay. So, tiene la palabra por un minuto el señor Beasley. Egy percben Beasley úr szó. Mr. President, thank you very much indeed. Elnök úr, köszönöm szépen. 25 évvel ezelőtt választottak meg ebbe a parlamentbe, és azt hiszem ez, az egyik legfo- ez a legfontosabb vita, amiben részt vettem. Biztos asszony remélem figyelemmel hallgatta tegnap este is a külügyi bizottságot, és ma is a parlamenti vitát, Schwarzenberg miniszter úrral ellentétben azt mondom, hogy az Európai Uniónak morális ö, hatalmát kell kifejtenie az agresszor ellen. Az izraeli nép rengeteget szenvedett évszázadokon keresztül ezen a kontinensen is. Meg fogják érteni az önjavaslatait, meg fogják érteni azt, hogy most az Európai Unió az izraeli hatósággal vissza fogja vonni az összes kapcsolatát, amíg abban nem hagyják a bombázást. Gracias, señor Bisley. Köszönöm, Bizlé úr. A következő hozzászóló Massip úr egy percben. Hemos de decir con clara rotundidad a Israel que... Lehetővé kell tenni a sérülteknek, és el kell mondani nekük, hogy mi a nemzetközi eh, jog álláspontja. nagyon kis számú európai akarja segíteni a Gázában szenvedőket, különösen Roberto, aki a szolidaritás csúcsát képviseli, amely alá, amely támogatja Európa álláspontját. Palabra por un minuto. Köszönöm egy percben. Auken asszony. Mange tak, herr formand. Øh, jeg vil bare sige to ting. Er, Köszönöm szépen. Két pontra szeretném felhívni a figyelmet. Először is emlékeztetném önöket, hogy az X10-es, 7-es állásfoglalásunkban hangsúlyozzuk azt, hogy a megállapodás tovább folytatását elhalasztjuk. Remélem, hogy ezt az elnökség tiszteletben fogja tartani, és, hogyha, és nem fogunk úgy tenni, mint hogyha semmi sem történt volna a másik pont. Izrael soha nem teljesítette az ígéreteit. Nem volt valós fegyverszünet. Izrael egyáltalán nem szüntette meg a blokádot abban az időszakban, amikor ezt ígérte, és azt hiszem, hogy mi most azért vagyunk itt, hogy miután Izrael megígérte azt, hogy megakadályozza az új települések, az új a telepesek további terjedését, mit látunk? Az, hogy megint nem tartották be az ígéretüket, és egyre több telepest küldenek ö, palesztin területre. A Hamaszt így nem fogjuk tudni rávenni arra, hogy azon szabályok szerint játszanak, amelyek szerint akarjuk, hogy játszanak, hogyha Izrael az ő oldalán sem tartja be az ígéreteket. Palabra por un minuto el señor most pedig egy percre most ezt még úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Tegnap ö, csatlakoztunk mi is a palesztina-izrael delegációs ö, üléshez, és elképzelheti, hogy milyen egymásra mutogatás volt a 18 napos gázlevezeti háború után. A tény az az, hogy Izrael miután 8 évig vált, és körülbelül 8000 rakétát foglalt a területén, végezetül most már kifogyott a türelemből. Mindenképpen biztonságot szeretnék szeretnének a lakosságuknak, ez teljes mértékben nyugban áll. A Hamas egy terrorista szervezet, és egyértelmű bűnbak és mindenképpen megkettőzött erőfeszítésre van szükség az ENSZ, EU és az USA részéről, és üdvözlöm a cseh elnökség prioritásait is, és illetve azt, hogy aktívan részt vett a területen. Köszönöm szépen Stáznik úrnak, most pedig egy percre Marinescu úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez eh, a konfliktus már több éve tart, ez területi okokra vezethető vissza, kulturális okokra is, amelyeket különbözőképpen kezelnek. A megoldás az lenne, hogyha az izraeli eh, államot eh, úgy védenék, hogy egy szuverén palesztin állam jönne létre, ugyanakkor, hogyha, hogyha normális életstandardot szeretnénk, akkor Palesztinának egy jogállamiságon alapuló államot kell létrehoznia, meg kell szüntetniük a terrorista cselekedeteket, cselekedeteket és normális politikai környezetet kell kialakítaniuk, és az olyan politikusokat kell előtérbe helyezni, akik tárgyalással kívánják megoldani ezt a helyzetet. Köszönöm szépen, mondja az elnök. De Brünn asszony következik egy percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném azokat támogatni, akik elítélik az izraeli támadásokat Gázára, és akik szolidaritást mutatnak a Gázában élőkkel. Láthatjuk, hogy az EU keveset tehet, de az EU-nak nem szabad magasabb szintre helyezni az izraeli kapcsolatokat, amíg Izrael nem teljesíti a követeléseket a nemzetközi jog tekintetében. A Gázában élő palesztinokat bünteti Izrael, a támadásokat, támadásokat intéznek az ott élők ellen. Az, hogy csak a palesztinokat hibáztatják, az nem helyes, egyértelműnek kell lennünk, akkor, amikor azt mondjuk, hogy ennek a háborúnak a fő áldozatai az ott élő ártatlanok. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szekerszki úr, egy percre. Azt láthatjuk, láthatjuk, hogy mi történik Gázában, azonban Izrael válasza túlságosan eltúlzott, a nemzeti jogot is megsértették, a konfliktus egyetlen fele sem gondol a békére, csak a saját érdekeiket nézik, a saját, nacionali, a saját nemzeti egoizmusokat nézik. Az Európai Uniónak egyetemben kell fellépnie, be kell fejezni ezt a háborút, a katonáknak a kaszárnyákba kell menniük, a Hamásznak be kell fejezniük a támadásokat Izrael ellen. Szeretnénk, hogyha erősebb humanitárius segítséget tudnánk nyújtani a civil lakosságnak. Több mint 3000 sebesült van, az országnak ismételten normálisan kell élnie, és arra kérem az elnökséget, hogy ezt támogassa. Elnök, köszönöm szépen Szakelszki úrnak. Gyuli úr. Szoboda úr kért szót. Tisztelt elnök úr, csak azt szerettem volna megkérdezni, hogy lesz-e még gázvitama, vagy ezt most már törölték el a programból, mert itt ülünk, nem csak a közel-keletről kell ma beszélnünk, hanem a gázról is. Ezt most törölték a napi rendről? Eh, tiene la palabra por un minuto el señor Yuri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 beszélünk itt a levegőben, gyakorlatilag csak a halottak száma fog nő. Nyilván a, hal, a Hamásszal tárgyalni nagyon bonyolult, és nagyon nehéz fellépni ellenük, de Izrael a partnerünk itt, és a nemzetközi közösségnek nagyon fontos tényezője. Nyilván a nemzetközi jogrendet, a szabályokat be kell tartani az ENSZ égisze alatt, amennyiben nem így tesznek, akkor Izrael tevékenységét el is kell tudni ítélni, legyen szó barátokról, vagy akárki másról. A kecsdiáj rendszert ezennel lezárjuk, és rövid leszek, mert nagyon hosszú volt a vita. Először is szeretném elmondani, hogy négy éve az Európai Unió nagyon fontos szerepet játszik, de nyilván nem a miénk a legnehe, legfontosabb a legerőteljesebb szerep. És ez az, ami a frusztrációt okozza, különösen egy olyan nehéz helyzetben, mint most, ahol szeretnénk azonnal fenntartható tűzszünetet kieszközölni. Ezt javasoltuk a magunk részéről, de sajnos nem olyan gyorsan mennek a dolgok. Szeretnék nyilván óvatossággal, de egy pár dolgot megosztani önökkel, amelyet olvashattam. Egyiptom elmondta, hogy a saját javaslataira a Hamas pozitívan reagált. Nem tudom, hiszen ez nincs még konfirmálva, de este 8 órára várjuk a Hamas sajtószolgálatától is a híreket erre vonatkozóan. Nyilván ezt várjuk mindannyian. Másodszorban minden frusztráció mellett azt kell mondanom, nincs más lehetőségünk, mint hogy haladjunk tovább, próbáljuk kidolgozni a békét. Éppen ezért én elkötelezett vagyok ezügyben mindaddig, amíg a közel keleti kvartett tagja vagyok. Közösen kell tehát ezen dolgoznunk, és nyilván a palesztin megbékélési erőfeszítéseket is támogatnunk kell, hiszen csak akkor lesz lehetőség arra, hogy a gázai anomáliákat megszüntessük. Amint a tűzszünet életbe lép, nyilván mindent megteszünk, azért, hogy az alapvető szükségleteit a polgároknak ki tudjuk elégíteni, hiszen itt szenvednek csorbát. Amire leginkább szükség van az arra, hogy a rombolásnak véget vessünk, és a rekonstrukció, az újjáépítés kezdődhessék meg, és eljöjjön a béke. Azt hiszem, nagyon hosszasan vitáztunk, ezért elnök úr, nem folytatom tovább. Ez az, amit én látok magam előtt csapás irényként, ezt, ezen kell dolgoznunk. Elnök, köszönöm szépen. Valóban hosszas volt a vita, de nagyon érdekes felszólalásokat hallhattunk. Következő pont a napi renden a tanács és a bizottság nyilatkozatai, a gázszállítás, Oroszország és Ukrajna között, valamint hát az Európába irányuló szállítás. Elsőként a tanács nevében Fondrad miniszter kap szót.